Tisztelt kollégák, nagyon sok a napi rendi pontunk a mai délutánra, úgyhogy el kell kezdenünk. Remélem, hogy a technikai kérdéseket is meg lehet oldani szerettem volna jelezni, hogy ahogyan megállapodtunk, a 14-es ponttal fogunk kezdeni, a 14-essel, és utána következik a Nem és Fejlődés című 13. napi rendi pont. Miről lesz szó ma délután? Egy tanulmányról, a hatékonyabb globális humanitárius fellépés felé, hogyan tud ehhez az EU hozzájárulni. A koordinátorok kérték ezt a jövő évi isztambuli csúcsal kapcsolatban. Enrique, nem tudom, hogy szeretnél-e mondani valamit, nem, majd a, ezt követően. Ezt a tanulmányt A kutatási osztályunk készítette? Nem, nem, nem. Nem, én tévedtem ezt a tanulmányt. Tehát ez a tanulmány láttam, hogy ott a technológiai kérdéseket oldja meg, de ezt Csurukán Muguruza asszony készítette az Emberi Jogok Intézetétől, Spanyolországból érkezett, köszöntöm. A szakbizottságunkban számtalan alkalommal beszéltünk az otthonukat elhagyni kényszerült személyek helyzetéről, meg kell találnunk, elő kell teremtenünk a pénzügyi forrásokat, a helyzet orvoslása érdekében beszéltünk a menekült gyermekekről, akik oktatáshoz való hozzáférését nem tudjuk biztosítani a pénzügyi forrásokból. Isztambulban jövő évben tehát nagyon sok minden lesz terítéken, most pedig szeretnénk megtudni, hogy mi az ön véleménye, melyek a problémák, amelyek megoldásra várnak az isztambuli konferencián. Csurruka Muguru szászony, parancsoljon öné a szó. Thank you. Good afternoon. Köszöntök mindenkit, tisztelt parlamenti képviselők. Ahogy McEwen asszony elmondta, én foglalkoztam ezen jelentés elkészítésével, azzal kapcsolatban, hogy a humanitárius világcsúcsra nézve mi legyen az Európai Unió álláspontja. A kérdés az, hogy melyek a fő kihívások, amelyekkel az Európai Unió és a humanitárius segélyezőrendszer szembenéznek, melyek azon területek, amelyek, amelyekre fokozottabb figyelmet kell szentelni az Európai Uniónak, melyek a horizontális kérdések, és melyek lehetnek az EU szerepére és a parlament szerepére nézve a különböző javaslatok, hogyan lehetne jobban előkészíteni ezt a csúcsot. Ha valakinek nem volt lehetősége még beletekinteni ebbe a tanulmányba, áttekintést ad a kezdeményezés eredetéről, hogyan kapcsolódik ez más globális konzultációs folyamatokhoz, amelyek most folynak áttekinti a tematikus kérdésköröket, amelyeket a humanitárius fellépés keretében megvitattak az elmúlt években. A hatékonyság a különböző kontextusokban hogyan lehet választani és kik a legmegfelelőbb szereplők, akik választathatnak, hogyan tudjuk jobban kezelni a rászorulókat, és a kockázat kezelés kérdését hogyan kezeljük, hogyan válaszoljunk, hogyan adjunk választ a konfliktusos övezetekben élő személyek problémáira. Melyek a fő kihívások? És az Európai Unió késze arra, hogy választ adjon. Röviden szerettem volna a lényegi kérdéseket áttekinteni. Először is, mi a szerepe ennek a csúcsnak? Ez az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon kezdeményezése a 2012-es cselekvési terve kapcsolatban. Ugye a konfliktusok megelőzése egy biztonságosabb világ megteremtése érdekében javasolta azt, hogy a humanitárius rendszert igazítsuk ezen igényekhez és ő kérte ezt a humanitárius fellépésre összpontosító csúcsot. Az elmúlt években a Haiti események, valamint a cunami után felmerült az, hogy hogyan lehet hatékonyabban választ adni a humanitárius katasztrófákra, hogyan lehet ezen válságokat jobban megoldani, operatív és pénzügyi szempontból hogyan lehet jobban felvértezni a rendszert, hogyan tudunk megfelelő választ adni, tekintettel arra, hogy vannak globális tendenciák is, amelyek arról tanúskodnak, hogy egyre több lesz a humanitárius válság a jövőben. A víz források szűkössége, az éghajlatváltozás és egyéb tényezők miatt. A kérdés tehát, az, hogy a humanitárius rendszer hogyan tud reagálni, és hogyan tudja kiegészíteni a helyi, valamint nemzeti fellépéseket. Ez egy új paradigmaváltást tesz szükségessé. A cél, a csúcs célja az, hogy megállapodjunk egy menetrendben, amely a 2016 utáni időszakra vonatkozna, és befogadóbb kell, hogy legyen. Figyelembe kell vegye a különböző szereplőket, és jobban kell, hogy reagáljon a jövő szükségleteire. Ez egy történelmi lehetőség, hiszen összekapcsolódik a fejlesztés finanszírozásával, az éghajtváltozási konferenciával, és van egy másik ENSZ jelentés is, amely a béke eh, fenntartással kapcsolatos. Május 21-én Ban Ki-moon egy új magas szintű panelt hozott létre a humanitárius fellépés finanszírozása érdekében. Nyolc regionális konzultáció folyik, 2014-ben kezdődtek, és Isztambulban zárulnak a globális konzultációval, Különböző tematikus konzultációk és egy globális konzultáció is folyik, és eh, ezzel egyidejűleg folyik az online konzultáció is, amelyben bárki részt vehet. A humanitárius világcsúcs honlapján, és eh, megpróbálják ezt eh, a folyamatot más globális folyamatokkal összekapcsolni. Nem tudom, hogy látják-e, ezen a dián látszik a látszanak a regionális konzultációk és a párhuzamos tematikus, valamint online konzultációk. Láthatók itt a tematikus csoportok, tehát nagyon széles körű folyamatról van szó. Az elképzelés, a mögöttes elképzelés az, hogy mindez egy befogadó folyamat legyen, bevonja az érdekelt feleket. Itt nem pusztán a kormányzatok vesznek részt, hanem civil szervezetek, nemzetközi szervezetek, az érdekelt és érintett közösségek, az akadémiai körök és a magánszektor is részt vesz. Eddig az akadémiai körök és a magánszféra részvétele nem bizonyult különösebben jelentősnek, de az érintett közösségek részvétele sem annyira jelentős. Melyek a fő tematikus körök. Ezek azok a kérdések, amelyeket a humanitárius rendszerben meg kellene változtatni. Hogyan lehet a hatékonyságot javítani, csökkenteni a kockázatot, és hogyan lehet jobban segíten, segítséget nyújtani a konfliktus által érintetteknek. És hogyan lehet jobban menedzselni és felgyorsítani a változást, hogy a válaszadás hatékonyabb legyen. A különböző konzultációból már kezdenek körvonalazódni bizonyos prioritások. Az első, amely minden konzultációban megjelenik, az az, hogy az embert kell a válaszadás középpontjába helyezni. A legrászorulóbb, a legsérülékenyebb személyeket kell prioritásként kezelni, ösztönözni kell az érintett közösségek, főleg a nők szerepvállalását, ami szintén lényeges, az az, hogy biztosítsuk az elkötelezettséget és az humanitárius elvek tiszteletben tartását, valamint a nemzetközi jogi keretet. A hozzáférés az egyik lényegi aspektus. Noha globális tendenciákról beszélünk, amelyek a humanitárius fellépés jövőjét érintik, a realitás ma az, hogy a finanszírozás 80%-a manapság a konfliktus által eh, sújtott eh, személyekhez jutnak. Szíria, Dél-Szudán és Irak a, ezen konfliktusok eh, állnak a középpontban. És a védelemnyújtásnak is nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, valamint fel kell ismerni a nemzeti kormányzatok szerepét és a rendszert a helyi, nemzeti és regionális igényekhez, követelményekhez kell igazítani. További lényeges aspektus a paradigmaváltás, meg kell erősíteni a katasztrófák kockázatának csökkentését. Ez kapcsolódik a szendai kerethez, valamint a fejlesztés körül folyó egyeztetésekhez. Az együttműködés és az erős partnerség kiépítése is fontos, nem csak a civil szervezeteket, az akadémiai köröket kell bevonni, de ők is szerepet kell kapjanak a válaszadás új, új formáinak. Megpróbáltam összefoglalni a négy tematikus kör, de vannak horizontális kérdések is, amelyek felmerülnek Figyelembe kell venni a kontextus alapú megközelítéseket, és a különböző kontextusokhoz igazodni kell. Elszámoltathatóságot kell biztosítani, lokalizálni kell a válaszadást, időszerű, rugalmas és kiszámítható finanszírozásra van szükség, és reagálni kell más helyzetekben is, például városi körzetekben. A szíriai háború például főleg a városokban zajlik, és egy különös kontextust képviselnek az alacsony jövedelmű országok is. Meg kell erősíteni az együttműködést és a partnerséget. Három fő kérés, amelyet a különböző térségek megfogalmaznak. Vélemet kell adni a konfliktusok és katasztrofák által érintett személyeknek, innovatív és fenntartható módon kell reagálni az emberek igényei, igényeire. A védelmet kell a figyelem középpontjába állítani. Ez egy olyan felhívás, amely minden regionális konzultációból kiderül. Manapság a védelem biztosítása rendkívül fontos. Nagyon sokat beszélünk a, nemzeti, a természeti katasztrofákról, az éghajlatváltozásról, mindezek nagyon lényegesek, de az is nagyon fontos, hogy hogyan tudunk védelmet nyújtani az erőszak által sújtott embereknek. Tehát a reakcióról a megelőzésre kell a hangsúlyt helyezni, és integrált válaszadást kell biztosítani, ami szintén felmerül a fejlesztésről, éghajlatváltozásról szóló vitákban. Hogyan tudjuk a humanitárius válaszadást beépíteni egy átfogó megközelítésbe, úgy, hogy a konfliktust előidéző mögöttes okokat orvosoljuk. Láthatjuk, hogy um, különböző feszültségforrások is vannak. A kérdés az, hogy hol van a humanitárius cselekvés határa. A humanitárius fellépés csak egy gyors válaszadás lehet, vagy természetesen kiterjed a, az újjáépítésre és a fejlesztésre is. Kiinduló pontként a humanitárius fellépés egy fejlődés, egy a fejlődésben megjelent kudarcra reagál, vagy elhibázott politikai lépésekre reagál. Ebben a tekintetben úgy tűnik, mintha a humanitárius fellépés a válasz lenne, de ez akkor érvényesülhet csak, hogyha a politikai döntések nem születtek meg. Számos államban egyre inkább kritikusan viszonyulnak a humanitárius fellépéshez. Láthatjuk ezt például a szíriai állam részéről, amely megpróbál kibújni a felelősség alól. A nemzeti kormányok szeretnének szintén szerepet kapni, amikor humanitárius fellépés történik megjelenik egy további feszültség a humanitárius fellépés alapelveivel kapcsolatban is, például különböző térségekben vagy iszlám országokban, amelyek nem feltétlenül követik a humanitárius fellépés elveit, noha megteszik ezt a szolidaritás jegyében, de nem a humanitárius alapelvek mentén gondolkodnak. Melyek tehát a fő kihívások? Szerettem volna megemlíteni, hogy maga a folyamat is egy kihívást jelent, hiszen ez egy nagyon széles folyamat, az érintett felek széles köre vesz részt, ugyanakkor nem tűnik úgy, mintha ez egy nyílt végű folyamat lenne. Kihívást jelent már csak azért is, mert a menetrendet szinte csak a tematikus csoportokban hozták létre. Nem azt akarom mondani, hogy ez a menetrend ne lenne jó, de ott döntik el ők, hogy mi kerekedik ki a regionális konzultációkból. Van, aki azt állítja, hogy a folyamat nem eléggé átlátható. De mivel nincs sok időm, ezért szeretnék áttérni arra, hogy mi lehet az Európai Unió szerepe? Úgy gondolom, hogy az, amit az Európai Unió megtehet, az az, amit a legjobban meg tud tenni Európai Unióként, és meg kell nézni, miben különbözünk más szereplőktől. Az ECO-ról beszélek, az Európai Humanitárius Segélyezési Hivatalról, az ECO egy fő donorként ismert, tehát eh, nem, nem csak a legnagyobb donorként ismert, eh, hanem eh, a bevált gyakorlatokat ösztönzi konszenzus alapján. És a humanitárius konszenzusnak van egy nagyon jelentős többletértéke. Ezt érdemes volna beépíteni a csúcs nyilatkozatába a bevált gyakorlatok mentén. DG Eco az elmúlt években változásokon ment keresztül, megpróbál hatékonyabban választ adni, kockázatelemzéseket hajt végre, és amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy regionális humanitárius donorként különleges szerepe van. Regionális szervezetként egy különös szerep jut neki. Egy olyan kontextusban, amikor azt láthatjuk, hogy egyre több a nem működő állam, láthatjuk ugye mi a, milyen a helyzet Irakban, az iszlám állammal, láthatjuk, hogy egyre nagyobb szükség van ilyen regionális szervezetekre. Az Európai Unió valamint az Európai Parlament is nagyon nagy erőfeszítéseket tett a finanszírozás előteremtése érdekében, megpróbálja a finanszírozási hézagokat elkerülni. A DG Eco mindig is a válaszadás fő címzetjeként kezelte a rászoruló népességeket. Nem politikai eszközként próbált megjelenni. A partnerekkel való együttműködés pedig szintén a DG Eco feladatai közé tartozik. És amit a DG Eco, valamint az Európai Unió támogatott, az az ellenállás, az ellenálló képesség erősítése, az Európai Unió humanitárius stratégiájában. Itt olyas valamit látunk, ami egyedülálló, hogyha összevetjük más donorokkal a helyzetet. Ami pedig az innovációt illeti, a DG Eco a támogatás innovatív eszközeit keresi. Mit tehet az Európai Parlament? Azt gondolom, hogy az Európai Tanácsot, a bizottságot és a tagállamokat arra kellene kérnie, hogy támogassák az európai konszenzust, amely a humanitárius fellépés szempontjából példaértékű lett. Az egyik fő kérdés az az, hogy a humanitárius fellépés tekintetében nincs alapvető egyetértés, és ezt kellene megvitatni Isztambulban. A DG ECO, valamint az Európai Parlament támogathatják ezt az elképzelést, és komolyabb vezető szerepet tölthetnek be a csúcson a prioritások ismertetése terén. DG ECO és már egyes tagállamok szemlélődő álláspontra helyezkednek jelenleg, de most érkezett el az a pillanat, amikor az Európai Unió bebizonyíthatja, hogy milyen vezető szerepet tölthet be az Isztambul felé vezető úton. És megpróbálhatja összekapcsolni a különböző folyamatokat, a fejlesztési keretet, illetve a kockázat a kockázatok csökkentésére irányuló folyamatot is lassan befejezem. A védelem kellene, hogy a középpontba kerüljön. Az ECO már már ezt megteszi, de még nagyobb szerepet kellene tulajdonítani a konzultációból is ez derül ki, a civil szervezetek is ezt hangoztatják, és támogatni kell egy humanitárius ügyekkel foglalkozó tanácsi formáció létrehozását. Ez lényeges lehet. Egyre inkább egy olyan tendenciát tapasztalunk, amely a humanitárius fellépést összekapcsolja az Európai Unió külpolitikai fellépésével. Végezetül az Európai Unió most a regionális integrációs folyamatok modellje. Ez az egyetlen olyan szervezet a világon, amely kellő kapacitással és eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy integrált választ adjon, és így kezelje a különböző konfliktusok és válságok mögöttes okait. Ebben a tekintetben pedig biztosítani kell azt, hogy a katasztrófa kezelés nagyobb szerepet kapjon. Látni kell, hogy mi a humanitárius fellépés szerepe, nem szabad ezt más politikai válaszokkal összekeverni. Elnézést, nagyon gyorsan beszéltem, de tudtam, hogy nagyon kevés az időm, úgyhogy a tolmácsoktól is elnézést kér az előadó. Over 20 minutes. Hát 20 perc állt a rendelkezésére. Most megnyitom a vitát, kik kérnek szót, hogy tudjuk, hogy hányan vannak, aztán utána osztjuk az időt. Elmondanám, hogy eh, ami a bizottsági humanitárius segélyt illeti, stb. stb. még mindig nem világos a számomra, hogy eh, a, pontosan mit szeretünk volna megoldani Haitin, milyen problémákat akartunk megoldani, Mit szeretnénk? Még több embert magunk mellett tudni, vagy több pénzt? Tudni szeretnénk, hogy melyek a politikai problémák, és akkor majd megbeszélhetjük azt is, hogy hogyan oldhatóak meg a problémák, mert csak azt mondjuk, hogy ö, azt szeretnénk, hogy még többen csatlakoznak, stb. az puszta szó szeretném tudni, mi húzódik e mögött, de biztos vagyok abban, hogy Enrique erre rá tud világítani, hiszen humanitárius segélyeknek ő az előadója. Krisztina. Köszönöm szépen, Krisztina. Köszönöm ezt a munkát, ezt az erőfeszítést, és azt is, hogy angolul ismertetted ezt a dokumentumot, mert hogyha baszk nyelven adtad volna elő, akkor nehezen értettük volna. Az igazság az, hogy egy ilyen dokumentum nagyon korlátolt korlátozott kell, hogy legyen, hiszen kevés oldalon lehet felvezetni a gondolatokat, de a lényeg az az, hogy nem az a lényeg, amit fizetnek egy ilyen dokumentumért, hanem az, hogy milyen nagy befolyást gyakorolsz majd arra, amiről az Európai Parlament dönt a jövő évi isztambuli csúcs előtt, és a parlament majd megpróbál befolyást gyakorolni a bizottságra, és megpróbál kiállni az álláspontok, az Európai Unió álláspontjáért. Nagy kihívást emlegetett Linda, amikor azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy mit akarunk ezzel elérni, miért eh, hoztuk létre ezt a humanitárius csúcsot. Több eh, okból létezik, de mindenek előtt ugyanazon okból, amely miatt át kell gondolnunk különböző dolgokat hosszú idő eltelte után. A legutóbb ugye 91-ben foglalkozott az ENSZ ezzel a témával, azóta azonban a világ számos területen változott, természeti és az ember által előidézett okok miatt. Ma előállt egy olyan helyzet, amely, amikor elmondhatjuk, hogy több az ember által előidézett válság, mint bármikor az emberiség történetében, és ez rendkívül sok embert sújt, éppen ezért több eszköz kell mozgósítani a válaszadás érdekében, de olyan válságokkal is szembesülünk, amelyeket az éghajlatváltozás idézett elő például, vagy új szereplők a nemzetközi porondon a feltörekvő országoktól kezdve más országokig, amelyek megpróbálják megtalálni a helyüket a nemzetközi szintéren, és ők is választ adnak a humanitárius problémákra. A civil társadalom is továbbfejlődött, sokkal több a civil szervezet, amely különböző kérdésekkel foglalkozik, mint például az ember egészségével, vagy az oktatás helyzetével. Tehát nagyon konkrétan válaszolva Linda kérdésére azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogyan az ENSZ 2000-ben el kellett fogad, hogy az ENSZ-nek 2000-ben el kellett fogadnia a millenniumi fejlesztési célokat, azért, hogy reagáljon bizonyos hiányosságokra az oktatás, az egészségügy, a gyermekhalandóság témájában, vagy a nők helyzetével kapcsolatban. A nemzetközi közösség, a nemzetközi közösség most át kell, hogy gondolja az általános politikáját, a humanitárius válságokkal összefüggésben, tehát ez húzódik meg az ENSZ által összehívott csúcs hátterében, amelyre ugye jövőre Isztambulban kerül sor. Ami pedig a csúcsig tartó folyamatot illeti, figyelembe kell vennünk, hogy mi az unió szerepe, meg kell néznünk, hogy globális szinten mi az, ami megváltozott, és meg kell nézzük, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket a humanitárius segélyezés szereplőiként előtérbe kell helyeznünk. Hogyan tudunk konszenzust teremteni ezen prioritások kapcsán, majd a jövő évi csúcson. Hallhattunk már arról, hogy milyen változások következtek be például a szereplők körében, vagy milyen válságok következtek be, a finanszírozás is problémákkal küzd. Most beszéljünk először a prioritásokról. Az első prioritás gyakran felmerül az, hogy mi a humanitárius segély fő célja az emberek szükségleteit kielégíteni azon emberekét, akiket egy természeti vagy ember által előidézett politikai konfliktusra visszavezethető válság sújt. A humanitárius humanitárius szempontból, humanitárius szemszögből kell segítséget nyújtani, anélkül, hogy felvetnénk azt, hogy áll-e bármilyen politikai stratégia ezen segélyezés mögött. Ezek a humanitárius fellépés alapelvei, amelyeket ugye mindenki ismer, a függetlenség, a semlegesség, ezek azok, amelyek kell, hogy fémjelezzék a mi válaszadásunkat. A humanitárius segélyezés szereplői, most nem magamra gondolok, hanem valóban azokra, akik ott a helyszínen dolgoznak, és a, akik a humanitárius szervezeteket vezetik, közvetlen választ kell adni, közvetlenül reagálni kell, ember életeket kell megmenteni, a megélhetés alapvető eszközeit kell előteremteni, segíteni kell humanitárius katasztrófák által sújtott gyermekeknek, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani, anélkül, hogy bármit is felvetnénk azzal kapcsolatban, hogy létezik-e bármilyen fajta politikai stratégia tehát természetesen részt kell venni ebben a válaszadásban, reagálni kell a válságra, de nem szabad, hogy egy politikai stratégia részesévé váljunk, amely aztán hozzájárulhat a válság orvoslásához. Ezt gyakran nehéz, emellett nehéz kiállni itt az Európai Unióban, mert ez befolyásolja azt is, hogy az Európai Uniónak mi a világban betöltött szerepe, holott itt igazából arról van szó, hogy azonnal reagálni kell az emberek szükségleteire, ez az első lépés, és aztán össze kell kapcsolni ezen szükségleteket egy más, tartósabb, hosszabb távra szóló fejlesztési politikával, hiszen nagyon sok válság elhúzódik, és ezért olyan reakcióra van szükség, amely nem csak az azonnali humanitárius segélyezést tartalmazza. Másfelől ott van ugye a megelőzés, valamint a kapacitásépítés is, nem annyira a válaszadás. Számos válság esetén, hogyha képesek volnánk bizonyos országokat gazdasági, a gazdasági kormányzás, a politikai kormányzás képességével felruházni, olyan politikákkal, amelyek nem humanitárius jellegűek, akkor el tudnánk kerülni politikai konfliktusokat. Ugyanakkor az is egyértelmű, ahogyan az bebizonyosodott a szendái kockázat megelőzési konferencián, hogy a legjobb stratégia, a természeti katasztrófák esetén az pont a kapacitás építés, Mm, annak érdekében, hogy maguk az állampolgárok, a civil társadalom és a különböző szervezetek legyenek képesek a helyszínen reagálni. A harmadik prioritás a rászoruló közösségeket megsegíteni. A humanitárius válságokban a nők, a fogyatékossággal élők, a gyermekek, az idősek, azok, akik leginkább rászorulnak a segítségre, ezért konkrét válaszadási terveket kell kidolgoznunk a társadalom ezen szegmenseire vonatkozóan. Említettem már azt is, hogy össze kell kapcsolnunk a humanit- az azonnali humanitárius válaszadást a fejlesztéssel, amikor hosszú távú, az időben elnyúló válságokról van szó. Finanszírozási mechanizmusok, Láttuk a az ENSZ élelmezési programjával kapcsolatban, hogy fel kellett függeszteniük például Szíriában az élelmiszer segélyezést, mert nem rendelkeztek kellő forrásokkal, pénzügyi forrásokkal, tehát felül kell vizsgálnunk ezt, és új finanszírozási forrásokat kell találnunk, meg kell próbálnunk még több szereplőt bevonni ebbe a válaszadásba. Említettem azt is, hogy a civil társadalomnak milyen szerep juthat, kapacitásépítést említettük, a kormányzatok kapacitását is javítani kell, és még valami, amire Krisztina utalt, ez a humanitárius segélyezők védelme. Nagyon sokan életüket vesztették az elmúlt évek során különböző konfliktusokban, egyre többen vannak az áldozatok között, ezért úgy gondolom, hogy a különböző kormányok, a különböző nemzetközi szervezetek nagyon komolyan kell vegyék ezt. És áttérek a harmadik pontra, ez az Európai Unió szerepe. Az Európai Unió szerepe a humanitárius csúcs kapcsán, illetve azt követően. Mi lehet az Európai Unió szerepe? A csúcs előtt tudjuk, hogy az Európai Bizottság egy közleményt fog kiadni, szeptemberben. Már vannak bizonyos elképzeléseink azzal kapcsolatban, hogy milyen pontok mentén alakul ki ez a nyilatkozat. Említetted ezt te is a tanulmányodban, és itt a szakbizottságban is már többször nyilatkoztunk erről. Ezzel egyidejűleg a tanács, és ez nagyon fontos egyébként, a csúcs a humanitárius csúcs nem kormányközi csúcs lesz, ami azt jelenti, hogy nem olyan lesz, mint a többi, amelyre elmegyünk idén, és ahol a kormányok közvetlenül részesei ennek a csúcsnak. Vagyis meg kell erősítenünk az Európai Unió szerepét, méghozzá úgy, hogy a tanács egyértelműen fejtse ki álláspontját, hiszen a tanács képviseli a különböző kormányokat. Tudjuk, hogy Luxemburg számára nagyon fontos ez a csúcs, ugyanígy tudjuk, hogy Hollandia, a soron következő elnökség szintén jelezte, hogy ezt fontosnak tartja, ezért számítunk arra, hogy október táján a tanács kiad majd egy nyilatkozatot, amely megerősíteni az Európai Unió szerepét, és indirekt módon bevonná a tagállamokat, még akkor is, hogyha maguk a tagállamok nem közvetlen részesei ennek a, ennek a csúcsnak. Tudjátok, hogy az Európai Parlament is kidolgoz majd egy saját kezdeményezésű jelentést, amelynek jó magam leszek az előadója, és Anarika együttműködésével kidolgoztunk már egy előzetes tervezetet, amelyet majd októberben fogunk ismertetni itt. Szerettem volna még hangsúlyozni, hogy még van egy lehetőségünk, és most Davorra nézek. Van még egy lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk a New Yorki és Párizsi eseményeket, annak érdekében, hogy helyet kapjon a két csúcson a humanitárius válaszadás. Ez eddig még nem olyan egyértelmű, hogy terítéken lesz ott. És egy másik szerep, amelyet megkapott az Európai Unió Isztambulban, az az, hogy felkínálja bevált gyakorlatait, tapasztalatát és az európai konszenzust a humanitárius segélyezésről. Ezt a különböző partnerek rendelkezésére tudjuk bocsátani, és így, ha lehet, akkor közelebb juthatunk egy globális konszenzushoz a humanitárius segélyezésről. Végezetül pedig Isztambul után milyen tendők várnak ránk. Úgy gondolom, hogy nyilván megbeszéljük majd itt a bizottságban, hogy a humanitárius segélyezésről szóló európai rendeletet átdolgozzuk-e, azon különböző kompromisszumok, illetve megállapodások fényében, amelyek majd Isztambulban születnek. Vagyis az elkövetkezendő 10-15 évre vonatkozóan kidolgozhatjuk az Európai Unió menetrendjét. Megpróbálom majd meggyőzni a többieket is, valamint a parlament, parlamentet arról, hogy egy globális humanitárius alapot hozzunk létre, amelybe önkéntes és kötelező alapon is lehet hozzájárulni, és ebből lehetne a hármas szintű katasztrofákat finanszírozni, vagy az olyan válságokat, mint az ebola válság. Remélhetőleg a tagállamok a költségvetésükben elkülönítenek egy humanitárius segélyezésre vonatkozó tételt. Nyomon követjük majd a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát is, hát ha ott is bele tudunk, bele tudunk nyúlni majd valamilyen módon, és a bizottság is bizottságot is tájékoztattuk már, együtt fogunk dolgozni annak érdekében, hogy az oktatás nagyobb hangsúlyt kapjon a finanszírozás szempontjából, hogy a humanitárius válságokra adott válasz fontos része legyen, hogy különös figyelmet szenteljünk a gyermekeknek, hiszen ők a legsérülékenyebb csoport. És ennyi lett volna a részemről. Tudom, hogy kicsit hosszúra sikeredett, de tudod, hogy a parlamenti képviselők, és én ezt már csak azért is tudom, mert a szocialista frakcióban én vagyok az elnök helyettes, aki általában megszokta adni a szót másoknak, általában egy-két percet tudunk biztosítani, de így én most megkaptam ezt a ritka lehetőséget, hogy magamhoz ragadtam a mikrofont, másoknak nem szoktam megadni ezt a lehetőséget általában. Köszönöm, Enrique, amikor majd júliusban osztjátok a szocialista frakció hozzászólási idejét, akkor majd én is nagyon sokat fogok kérni. Kedves kollégák, három napi rendi pontunk van még, és jó néhány hozzászóló Eh, most először beszélünk erről a témáról, később még majd fogunk tudni. Mindenki kérem, hogy két percnél tovább ne beszéljen. Eh, négy órakor jön a gender, aztán pedig eh, Nyugat-Afrika, és ez mindegyik legalább egy órás, és hat után nem maradhatunk hedi. Tessék. Köszönöm. Ezt követően én úgy is döntöttem, hogy nem nagyon beszélek, inkább csak egy egyperces megjegyzést teszek. Mi a helyzet a menekültáborokban élőkkel? Azért kérdezem ezt, mert azt látom, hogy ezek a táborok kisvárosokká válnak, miközben ezeknek az embereknek gyakorlatilag nincsen jövőjük, miután elkerülnek a menekültáborokból, még akkor is, hogyha egy menekültáborban évtizedekig lehet érdegélni, mint ahogy a Szomália Kenyában immár 20 éve, van-e valami fajta innovatív megközelítés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a menekültáborok életét megkönnyíteni, illetve felkészíteni az embereket, hogy onnan aztán a normális életbe visszatérjenek. Köszönöm, Hedi, hogy ilyen, lass, hogy ilyen tömören fogalmaztál. Köszönöm. Én is köszönöm ezt a jelentést, előadást valóban el kell kezdenünk felkészülni a csúcsra. Az egyik eh, kivetített eh, feliraton volt egy érdekes mondat. A humanitárius eh, ügyek tanácsának megalakítását advokálja, amely révén elkerülhető lenne az, hogy a humanitárius ügyek összefolyjanak a külügyekkel. Tehát lehetséges-e az, hogy a fejlesztési, miközben a fejlesztési tanács ugye eh, felelős lehet a humanitárius ügyekért is, eh, milyen, miért akarná ezt még tovább felosztani? Mert szerintem a fejlesztési és a humanitárius ügyek egybe tartoznak. Köszönöm, nekem is van egy kérdésem, mondja az elnök. Nagyjából ugyanez. A vége felé szinte kicsit elbújtatva azt mondta, hogy nem szabad a külpolitikát összekeverni a humanitárius politikával. Hol van itt a probléma? Ugye nem beszélhetünk állandóan, diplomatikusan. Meg kell nevezni néha a problémákat, és megpróbálni azt, hogy, hogy hogyan lehet megoldani. Te pedig, Enrique, valamit mondtál a kormányközi konferenciákról, amit, amit én igazándiból nem értettem, vagy te, vagy pedig a meghívott előadónk magyarázza el, hogy miről volt itt szó. Több kollega nem akar beszélni, az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Gosa Pearson és Streiter úr, nem tudom, hogy nagy beszédet ne tartsanak, mert nagyon kevés időnk van. Jó napot kívánok, nincs nagy beszédünk, és köszönöm én is az előadást, jelentést. Szeptemberben jelenik meg egy közleményünk, amely a stratégiai üzenetünket tartalmazza, a partnerségre fogunk koncentrálni, a példátlan kihívásokra akarunk valami választ adni, illetve hatékonyabbá akarjuk tenni a fejlesztési támogatásokat, illetve humanitárius segítségnyújtást. Talán ott lesznek konkrét dolgok, és az Európai Parlament képviselőivel is szívesen együttműködünk a jövőben is ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Ami a menekültáborokban élők sorsát illeti. Ugye kérdés az nem annyira az, hogy mi legyen a menekültáborokban élőkkel, mert ezeknél sokkal sanyarúbb a sorsa azoknak, akik nem a menekültáborban élnek. A legtöbb menekült az mostanában nem menekültáborban él, hanem városokban elvegyülve. Igazándiból nekik vannak olyan szükségleteik, amiket valamilyen módon ki kellene elégíteni. A menekültügyi probléma ugye abból fakad, hogy a nemzeti kormányok döntik el, hogy ki hol élhet. A fő vita a humanitárius csúcson az az, hogy ezeknek az embereknek az igényeit hogyan próbáljuk kielégíteni. Ezeknek egy része inkább tranzitban van, tehát valami fajta átmeneti állapotban, illetve nem menekült táborban él. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért szóltam amellett, hogy legyen egy külön humanitárius tanácsi formáció, és ezzel válaszolnék arra a kérdésre, hogy miért nem lehet ezt összekeverni a külügyekkel. Most én politológus vagyok, és nemzetközi ügyek szakértő és nekem is időbe telett, még megértettem, hogy miről is szól a humanitárius fellépés. A humanitárius fellépés az egy elfbeli fellépés, ez a fejlesztéstől eltér. Nagyon jól elmondta a képviselő úr a kontextusát ennek a dolognak. A humanitárius fellépés az akkor történik meg, amikor a kormányok vagy nem képesek, vagy nem hajlandók a támogatást megadni. Ez a különbség a fejlesztési segítség és a humanitárius segítség között. Az előzőt a kormányokkal összhangban csinálják a szervezetek. Két elv van itt, hogy a humanitáriuzmus az egy szolidaritási aktus, ugyanakkor nem részrehajló aktus. Tehát vannak olyan, van egy olyan elve a dolognak, hogy hozzá kell férni az érintett népességhez. E, és elvi humanitárius, elvi síkú humanitárius e, fellépésre van szükség egy konfliktus zónában, ezzel e, válaszolva a humanitárius szükséghelyzetre, függetlenül minden politikai vagy akármilyen más megfontolástól. Egy krónikus, hosszabb válság, vagy egy, vagy egy környezeti katasztrófa esetén mások a szempontok. A külpolitikában ugye arról beszélünk, hogy vannak elvek, értékek, célok. Ezek mentén fejezik ki magukat az egyes országok. Nem igazán lehet összekeverni a kettőt. A tanácsi formáció gondolata tehát az arról szól, hogy és itt nem voltam biztos abban, hogy tényleg ez a módja, mert lehet, hogy a monetáris fellépést túl hangsúlyossá tesszük, mert a humanitárius fellépés az végül is a kudarcra adott válasz. Ha minden jó lenne, akkor nincsen szükség humanitárius fellépésre. Egy humanitárius formációt felállítani, az lehet, hogy rossz üzenetet küldene, hogy mi mindig készek vagyunk a kudarc után takarítani. A főképviselő az utóbbi időben kommunikációjában kicsit összekeveri a külpolitikát, külpolitikai célokat és a humanitárius célokat. Ez pedig a humanitárius fellépésben résztvevők biztonságát is alááshatja, akár Enrique. Elnézést. Ami pedig a sokszereplős konferenciát illeti, Amennyiben nem kormányközi, akkor nem lesznek kormányzati felajánlások. Igen, pontosan ezért nem a kormányok lesznek azok, akik tárgyalnak majd a megállapodásokról vagy a kompromisszumokról. Ez az oka annak, hogy pontosan ezért vannak a, van a tanács következtetése, amely meghatározza az Európai Unió álláspontját. Ez nagyon fontos, hiszen közvetlenül bevonja a kormányokat. It's in October. October. Októberben lesz ez. Rendben, kollégák. Akkor Enrique jelentése majd októberben lesz meg, és akkor minden bizonyal még fogunk vitázni erről. Köszönöm szépen, és köszönöm a tanulmányt ami nagyon hasznos volt. Most már sokkal tisztában látjuk a kérdéseket. Kedves kollégák, akkor most lépjünk tovább. Nézzük meg a 13. napi rendi pontot. Kemény munkát kell végeznünk ma délután, mert nagy kérdésekkel kell foglalkoznunk. 13. napi rendi pont. Nemek és fejlődés. Nem tudom, hogy hol vannak a szónokaink. Kérném, jöjjenek fel ide. Egy percük van arra, hogy feljöjjenek ide. Okay, we have the speakers on, on the platform. Megérkeztek a szónokok is. Azért eh, helyeztük napirendre ezt a témát, mert a korábbi szakbizottsági ülésen, mert a eh, bizottság eh, köze adta a mm, témával kapcsolatos cselekvési tervét, most pedig a következő évre vonatkozó tervét fogja közreadni, most készíti el. A nemek kérdése szívügyem, ha nem szeretnénk senkit sem kihagyni, nem, nem is engedhetjük meg magunknak azt, hogy a világ lakosságának a felét kihagyjuk a fejlesztési tervekből. A nemek témája területén sikerült eredményeket elérni. A bizottság korábbi értékeléséből kiderül, hogy egyetért velem. Örülök annak, hogy négy szakértő jött el ma ide, és tájékoztatni fognak bennünket. Dagmar Schumacher az, e, a UN Women bizottsága részéről elmondják, hogy az Addiszi konferenciára hogyan készülnek fel, illetve a New Yorki konferenciára. Federica Petrucci, az Európai Bizottság legutóbbi munkaprogramjának a kiértékelését fogja ismertetni. Jean-Louis Ville úr a következő, később fog hozzánk csatlakozni. Ő a következő programról fog beszélni, elmondja, hogy a legutóbbi programból milyen tapasztalatokat szűrtek le, és Cecilio Vernon a Concord részéről a ö, világ népességével foglalkozó német alapítvány részéről. Civil szervezet szemszögéből mondja el, hogy mi várható a cselekvési tervtől. A koordinátorok ma délelőtt megbeszélték, hogy a bizottság részéről általában nagyon rövid távú tervekről hallhatunk. A javaslat majd csak szeptember-októberben teszik közzé, a tanácstól viszont azt várják, hogy a következtetéseket már októberben fogadják el. Nem megfelelő az, hogy bizottsági munkaprogramban fogadják el a cselekvési tervet. Adjunk erre megfelelő időt, megfelelő vizsgált időt lehet, hogy majd a jövőben kellene ezt megváltoztatnunk, ezért harcolnunk. Mi a plenárisan fogunk ezzel kapcsolatban nem egy saját kezdeményezésű véleményt, hanem egy állásfoglalást elfogadni ennyire jut idő. Választ adunk a, erre a kérdésre, és nagyon komolyan is vesszük ezt a kérdést. Dagmar Schumacher kap most először szót, el fogja mondani, hogy globális szinten mi történik, utána pedig az uniós szintre fogunk áttérni. Dagmar, 5 percet adok, ha tudná ezt tartani magát. Igen, köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, itt lehetek ma. Kiváló alkalmak rejlenek a jelenlegi globális fejleményekben. Majd beszélünk a cselekvési tervről. Ez is egy ilyen lehetőség. Meg kell őriznünk a lendületet. Ott van az ADC konferencia. Nagyon kell erre figyelnünk ahhoz, hogy az SDG menetrendet is végre lehessen hajtani. Az ADC konferencia sikere ebben rejlik Mostanáig nemek egyenlőségével kapcsolatban semmiféle anyagot nem kaptunk, de közben sikerült előre lépni, és a költségvetés és más témák területén sikerült előre lépni. Ami az STG keretet illeti, hát nagyon örülünk annak, hogy sikerült egy külön célkitűzést megfogalmazni és örülök annak, hogy más célokban is megjelennek a nemek. Konkrét célokat, mutatókat kell a nemekre vonatkozóan más célkötőzések kapcsán is megfogalmazni. A kollégák kemény munkát végeztek ezen a téren. Emellett ott van még a COP21. Simon Maxwell tegnap elmondta, hogy nagyon fontos ezt is sikeré tenni, hiszen ha ebben kudarcot vallunk, akkor kudarcot vallunk abban is, hogy a fenntartható fejlődési menetrendet teljesítsük. Ami pedig a béke biztonság területén, a nők területének a felülvizsgálatát illeti, az ezzel kapcsolatos munkát ismerteti az ENSZ biztonsági tanácsa zajlik a munka ebben a témában. Az Európai Unió és általában véve a tagállamok is megtették hozzájárulásokat. Szeretnénk erőteljes kötelezettségvállalásokat látni október végén a tagállamok részéről is. Azért, hogy az év végén tényleges eredmények mutatkozzanak a nemek esélyegyenlősége területén mostanáig nem sikerült eredményeket, túl sok eredményt elérni. Hát jogszabályaink vannak, de az, hogy a nők mindennapi életében is eredményt hozzon, ez nagyon sok mindent tennünk kell. A nemek esélyegyenlőségét eddig még senkinek sem sikerült megvalósítania. És ezt kell megváltoztatnunk. Szeptember 27-én a UN Women konferenciáját fogjuk megszervezni, Itt fogjuk megbeszélni azt, hogy mit kell még tenni, hogy a nemek esélyegyenlőségében mutatkozó hiátusokat felszámoljuk. Erőteljes kötelezettségvállalásokkal kell, hogy tovább lépjünk, hogy felszámoljuk a hiátusokat. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak is bátor kötelezettségek mellett kell letenniük a voksukat, hogy az év végéig eredményeket érjünk el. Így kell erőre vinnünk ezt a menetrendet. Ami pedig magukat a tárgyalásokat illeti, hát valószínűleg hallották már, hogy nagyon sok akadályt le kell még küzdenünk. Az elmúlt napok tárgyalásai a kerettel és az Adiszi konferenciával kapcsolatban nem voltak könnyűek. Tegnap itt a parlamentben sem, és elhangzott az a felhívás, hogy az Európai Unió a 0,7% hivatalos fejlesztési támogatási arány mellett kötelezze el magát. E, ebben a tekintetben az Európai Parlament szerep erőteljes lehet, ügyelhet arra, hogy a lendület megmaradjon 2015 után is, a végrehajtással kapcsolatban is. Az elszámoltathatóság, valamint a végrehajtás eszközei tekintetében a UN Women nagy szerepet tölthet be az, es, az ötös számú SDG célkitűzés elérésében. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mutatókat fogunk elkészíteni, de Emellett éves jelentéseket is közreadnak arról, hogy milyen fejlődés következett be ezen a téren. Ebben a tekintetben várjuk is a parlament támogatását. És szeretnék beszélni a nemekre is odafigyelő finanszírozás kérdéséről. Említettem a kötelezettségvállalásokat. Mit szeretnénk? Szeretnénk, ha a finanszírozásban is megjelennie a nemek közötti esélyegyenlőség. Mostanáig ez nem jelent meg megfelelő módon. Szeretnénk egy megerősített kötelezettségvállalást és finanszírozást, mely odafigyel erre a témára. Több mint 70 országgal dolgozunk együtt, főleg pénzügyminisztériumokkal, és szeretnénk, ha ők ezt támogatnák. Az Európai Bizottsággal néhány hét ezelőtt egy workshopot is megszerveztünk, a pénzügyminiszterek munkáját vettük számba, hogy ez, ez a munka figyelembe vegyek a nemek esélyegyenlőségét is. Görgéva asszony megfelelő lépéseket tesz eh, ebbe az irányba. Tudom, hogy lejárt már az időm, de még egy dolgot szeretnék megemlíteni a cselekvési terv kapcsán. Történelmi lehetőség van a kezünkben, hiszen eh, az év végéig létrejön a megfelelő keret. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, egy külön célt kellene meghatározni a cselekvési tervben, és mivel nagyon-nagyon fontos, és mivel tekintettel arra, hogy ez egy egyetemleges kérdés, a stratégia vegye figyelembe az STG kérdésköreit. Mi főleg az Európán belüli helyzetre összpontosítunk, de lesz egy külső fellépéssel kapcsolatos aspektus is. Tegnap megbeszéltük a keret egyetemleges voltát, ez nagy lehetőség Európa számára nemekesi egyenlőssége miatt is. A nők elleni erőszak, a sztereotípiák mind-mind kérdések, amelyekkel foglalkozni kell Európában is. Egyetemleges kérdésekről van itt tehát szó. Köszönöm szépen, Dagmar, hogy ilyen pontosan fogalmazott és világos képet adott arról, hogy globális szinten mi történik. Most pedig Federica Petrucsinak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Ő a legutóbbi cselekvési terv kiértékeléséről beszél majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. A DEFCO értékelésekkel foglalkozó osztálya a közelmúltban véglegesítette a nemek esélyegyenlőségével foglalkozó kiértékelését. Ez a, az előző költségvetési időszakra vonatkozott, és röviden elmondom, hogy milyen eredményeket tartalmaz ez a jelentés, illetve értékelés. Általában véve az értékelés azt mondja, hogy néhány fontos eredményt sikerült elérni, de ezek szegényen dokumentáltak. Néhány kivétellel az uniós delegációk nem alkalmaznak egységes megközelítést, amely a politikai párbeszédre és a nemek esély egyenlőségére megfelelő módon odafigyel. A legfőbb következtetések öt tényt említenek meg. Kötelezettségvállalás, elszámoltathatóság, kapacitás, koordináció. Ami az intézményi kötelezettségvállalást illeti, a külügyi szolgált és az Európai Bizottság számára szükség lett volna megfelelő eszközökre, de ezeket nem hozták létre, így ezzel nem tudtunk dolgozni. Világos volt a kommunikáció hiánya is a delegációk és a központ között, így a helyszínen dolgozó munkatársak nem értik világosan a szakpolitikát, és nem tudják azt sem, hogy a fejlesztési együttműködés szempontjából ez milyen szerepet játszik. Ami a kapacitást illeti, a nemek közötti esélyegyenlőségre, valamint a nők helyzetének erősítésére vonatkozó költségvetés volumene megnövekedett, de a kapacitás nem követte ezt az ütemet. Az volt a feltételezés, hogy a munkatársak a kérdéseket főleg a nemek fókuszpontja szempontjából tudják meghatározni. Ez az a személy, aki ezzel a témával foglalkozik. Általában junior munkaerőről van itt szó, tehát nincs a hatásköre arra, hogy kiértékelje a szakpolitika végrehajtását. Másrészt viszont általában véve a munkatársak nem gondolták úgy, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség az egy közös hatáskörbe tartozó terület. sokszor egyéni eredményekről van inkább szó, és nem egy szervezet vagy intézmény által elért eredményről. Ami az esélyegyenlőség témáját illeti, a pénzügyi hozzájárulás, ...106 millióról 311 millióra nőtt 2012-re. Ennek ala, de a pénzügyi hozzájárulást csak a nemekre összpontosító cselekvések esetében lehetett meghatározni. A szakértők munkájára azonban konkrét összeget nem lehetett meghatározni. Arra az eszközre, amelyet az OECD dákja határozott meg. Emellett kérdés az is, hogy a hozzájárulások minősége hogyan néz ki. Az értékelést ritkán használják fel a programozásra, és a stratégiák megalkotására. Így ezt nem veszik be a keretbe. Ami az elszámoltathatóságot illeti, a nemek nem jelennek meg megfelelően az ország specifikus célkitűzésekben, és nem vetik össze semmiféle mutatókkal sem. Úgy tűnik, hogy ez hiányzik a projekt monitorozásból és az értékelési folyamatokból is, stratégiai szinten is. Ami a GAPot illeti, az ezzel kapcsolatos eredmények nem kielégítőek, az információk nem kielégítőek. Ez gond volt eh, az elszámoltathatóság szempontjából. A nemekkel kapcsolatos jelentések, a külső fellépésekkel kapcsolatos menedzsment jelentésben sem jelennek meg, holott ezek a legfontosabb eszköz a delegációk számára. Ami a kiegészítő jelleget illeti, kevéssé értik ezt, és a, az ország specifikus célkitűzések során, valamint a párbeszédek során sem használják megfelelő módon. Persze van azért néhány kivétel. Például Marokkó, Etiópia, Afganisztán esetében megjelenik ez de a delegációk nem igazán tudják, hogy ez lehetőség az ország stratégiák szempontjából a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel, más fejlesztési partnerekkel és a, nemzetközi, és a kormányokkal való együttműködés során. Ezek voltak az eredmények, és most még röviden elmondanám, hogy a bizottság valamint a külügyi szolgálat meghatározza, hogy mi lesz ennek az utód programja a tagállamokkal együtt. A tagállamokkal való koordináció létfontosságú. Jean-Vi kollégám fogja elmondani, hogy pontosan milyen munkát végeznek ilyen tekintetben. A bizottság és a külügyi szolgálat hiszen mindig a bizottsághoz és a külügyi szolgálathoz is intézik az ajánlást. Tehát delegáció szintjén fogalmazzák meg ezeket a cselekvéseket. És figyelembe veszik azt is, hogy a tagállamok a bizottsági és a külügyi szolgálati munkát kiegészítik. Egy elszámoltathatósági megállapodást kell megfogalmazniuk a nemek esélyegyenlősége témájában is. és az ezzel kapcsolatos jelentésnek meg kell jelennie a fő jelentéstételi eszközökben is. Erről már korábban említést tettem. és a monitorozó rendszerben is. E, ezeket a jelentéstételi eszközöket erősíteni kellene. A delegációk és tagállami nagykövetségek minőségi elemzésekbe, értékelésekbe kell, hogy beruházzanak. Mert a stratégia megvan, de megfelelő elemzésekre van szükség, csak így tudjuk meghatározni a mutatókat. A mutatók létfontosságúak az elszámoltathatóság és a monitorozás szempontjából, valamint abban a szempontból, hogy egy jó menetrendet állítsunk fel. Mit mondhatok még? Elnézést, túllépte már a megszabott időkeretet. Yeah, the main message. Nos, a fő, a legfőbb üzenetről már beszéltem. Ez volt az üzenet. Sajnálom, három percet adtam. Nagyon sajnálom. Erik kollégám is elmondta, hogy a plenárison a képviselők két percet kapnak. Úgyhogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon sok, sokat elmondanunk. Jean-Louis Ville csatlakozott hozzánk az Európai Bizottság részéről mielőtt idejött volna, éppen megemlítettem, hogy mennyire fontos tudni azt, hogy a bizottság milyen határidőkkel dolgozik, hogy néz ki a menetrend, milyen jogi anyagokat alkot ma, alkotnak meg, mikorra. Ha jól tudom, bizottsági munka dokumentum lesz utána tanácsi következtetések, de akkor engem az aggaszt, hogy a parlamentnek mennyi ideje lesz megnézni azt, amit önök összeállítanak. Ez egy dolog, másodszorban pedig nagyon hasznos volt az, amit a bizottság elmondott, és jó volt az, hogy beazonosította a korábbi időszak problémáit. Itt van ez a program. De mi történt? Én találkoztam dele- ilyen delegációkkal, ők azt mondták, hogy itt az ön személy, tehát ön az, aki ezzel foglalkozik, stb., de nem tudják, hogy ki a vezetője ennek a témának. Véleményem szerint a külügyi szolgálatnál nem is jut eszükbe ez a téma, hiszen az ő, holott kéne, mert ez az ő hatáskörükbe is tartozik. Nagyon kevés adat áll a delegációk rendelkezésére, erről is hallottunk. Mi történik? Ezt nézzük az eljárásmódot. Uh, Köszönöm, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy így az utolsó pillanatban érkeztem, de végül is itt vagyok. Megpróbálom tehát a kérdéseket megválaszolni viszonylag gyorsan. Örülök annak, hogy meghívtak engem is kollégámat, mert ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy átfogó képet vessünk a dologról. A 2010-15-ös gendercselekvési terv két tagállamnak a, az elemzését tartalmazza, Hollandia, Spanyolország. Olyan tagállamok tehát, amelyekre külön odafigyeltünk, ez egy közös erőfeszítés volt, és köszönöm nekik, hogy elfogadták ezt a kihívást. Ami a folyamatot illeti, közel járunk ahhoz a pillanathoz, amikor is a bizottság így vagy úgy elfogadja a jövőbeni gender cselekvési tervet. A fejlesztési tanács legutóbb azt kérte a bizottságtól, hogy egy nagyon komoly 2016-2020-as cselekvési tervet készítsenek el, a bizottság kabinetjében van most ez az anyag, és majd ott dől el, hogy egy közlemény lesz, vagy pedig egy munkaanyag. Nincs még eldöntve a kérdés. Bármi legyen is a döntés, júliusra szeretnénk elfogadni azt. Július közepét tudok mondani most így. A mögöttünk álló munka is elég világos volt. A luxemburgi elnökség azt mondta, vagy kifejtette, hogy ennek az anyagnak a konklúzióit az október végén esedékes következő fejlesztési miniszteri tanácson elfogadják. illetve szeptember harmadik hetében. De ahogy önök is tudják, ott lesz az ENSZ közgyűlési anyag, és ugye ott van egy két hónapos lyuk a két esemény között, ugyanakkor ez még képlékeny, a luxemburgi elnökség még csak most készíti elő az elnökséget, és egyelőre még nem világos. De október vége van megcélozva. Ami a dolog lényegi részét illeti, Frederika a jelentés nagyon jól összefoglalta, és én, mint genderügyekért felelős osztályvezető, alapvetően egyet is értek ezekkel a dolgokkal. A kötelezettség, vagy az elköteleződés hiánya a rendszeren belül különböző szinteken okoz problémát. Ezeket a gender focal pointokat, ugye, amelyek a terepen működnek, a, a, a gyökerekhez legközelebb, azok, azok jól működnek, de fője problémák vannak. A delegáció vezetők talán nem ezt tartják a legfontosabb feladatuknak, nem nagyon elkötelezettek, de az, hogy a gender az egy fontos kérdés, és minden fejlesztési programban be kellene emelni, abban, abban azt gondolom, hogy mi egyetértünk. A, tehát minden fejlesztési feladatnak része kell, hogy legyen az egész rendszernek. Az egész felülvizsgálattal kapcsolatban Frederika mondta, hogy az elemzés hiánya is nehezíti a dolgokat. Egyfajta genderanalízisre lenne szükség, ilyen nem mindenhol létezik. Olyan országokban is kell működnünk, ahol igazándiból fel sincs mérve az állapot ebből a szempontból. Ez is egy olyan dolog, amit a következő időszakban egy átfogó genderelemzést el kellene végezni annak értelmében, hogy legyen egy kiindulópont, egy baseline, és oh, ahhoz képes lehet majd mérni a az eredményeket. Aztán a gender markerek témájában is értünk el előre haladást. Ezek javulnak. Nyilván a célok és az elvárások magasabbak voltak, mint amit végül is sikerült teljesítenünk. 75%-os gender-szenzitív programozást szerettünk volna, 39% lett ebből. Az elején csak 18 volt a programozási időszaknak, ez nyilvánvaló eredmény azért, de a célt messze nem értük el. A delegáció vezető mandátumának megváltoztatása, akár úgy is, hogy a gender kérdések komolyan vételét utasításba adjuk nekik, ha úgy tetszik, és a döntések előkészületekor, előkészítésekor, ami egy folyamatmunka, minden projektben a gendert figyelembe kell venni, valamint a jelentéstételnél is, minden egyes projektnél ezt a gender dimenziót be kellene építeni, illetve az projektértékelők és projektmonitorozók is kapjanak ilyen jellegű eh, kiképzést. Ez nem annyira folyamatorientált, hanem igazándiból inkább intézményes változás eh, lenne. Eh, ami lényeget illeti, a következő GAP az egyrészt tartalmazza a hármas megközelítést, a fizikai értelemben vett biztonságot, az erőszakmentességet, a gazdasági lehetőségek megteremtését, ez a második pillér, és a Voices, ami a harmadik pillér, ami gyakorlatilag a nők képviselete a, a társadalom minden szintjén, legyen szó politikai vagy gazdasági képviseletről. Ráadásul ugye a delegációnak elemeznie kell a dolgokat, mert nem lehet mindent egy kaptafára csinálni, tehát az adott delegációt megnézi, megnézi helyi helyzetet, és a GAP alapján a fellépés annak hatása ismeretében, illetve az értékelési, mérési módok ismeretében tenné azt, amit tennie kell van egy sor jó javaslatunk, Gána és Malawi nyilvánvalóan különbözőképpen fognak reagálni, illetve ott különböző programot, munkát kell végrehajtani, mert más a helyzet például ebben a két országban. És akkor itt most abba is hagyom, mert kifutunk az időből. Köszönöm. Itt a parlamenti ellenőrzés szerepét is hangsúlyozni kell, nem csak a tanács szerepét. Amikor um, cselekvési tervet készít a bizottság, a normális folyamat az az, hogy um, például a környezetvédelmi fellépésnél is, hogy um, a parlament ellenőrizze azt, és arra megfelelő időt kell adni. Cecil Honkortól. Mi legyen a következő gabban? Köszönöm és köszönöm, hogy lehetőséget kapok eh, arra, hogy beszéljek Addis Abeba és New York előtt a Gender Action eh, Planről. Eh, nyilván ismételhetném azt, amit itt elmondtak, ezt nem akarom, gyorsan azért átvesszük azt, amit mondani akarnék. Ezt a három megközelítésű dolgot, három irányú dolgot, ezt, ezt támogatom, a szakpolitikai dialógust is, ami pedig az értékelést illeti, ott a politikai kötelezettségvállalás, illetve a végrehajtás volt problémás, és itt azt gondolom, hogy az egész bizottságnak, az egész kollégiumnak Eh, ebben részt kellene vennie, itt egy közleményre lenne szükség, ami azt mutatja, hogy tényleg benne van a szívük ebben, és hogy ez egy EU eh, fellépés, ami aztán lehetővé teszi a parlamenttel és a tanácssal az intézményes párbeszédet, és eh, aztán majd a, a, a kulcsfontosságú tényezőkről is beszélnék. Tehát egy átfogó megközelítésre van szükség, a tágabb értelembe vett külkapcsolatokba be kell építeni béke és biztonság, illetve fejlesztés témakörével összekötve. A tagállamok között is együttműködésre van szükség a végrehajtás területén, meg kell nézni, hogy melyik programot támogatjuk, tényleg azokat a programokat támogatjuk-e, amelyeknek van gender eleme, vagy nincs ez ex ante elemzést is jelent, és a PPP-n belül is, a PPP is egy lehetséges eszköz. Beszéltünk az intézményes és kulturális elmozdulásról. Itt a politikai vezetésnek van szerepe, a delegáció vezetőjének van szerepe, és azt látszik a bizottság egyes javaslataiból, hogy tényleg nagyon sok gondolkodás ment bele azt szeretném, hogy ez a gender dolog, ez ne csak a különböző rubrikák kipipálásából állna. A folyamatosságra is oda kell figyelni. Ehhez erőforrásokra van szükség, emberi erőforrásokra is, ami azt jelenti, hogy több ember foglalkozzon genderügyekkel, nagyobb szakértelem, tehát akik vannak, azok jobban legyenek megszervezve, illetve a gender markerek alkalmazására ki legyenek eh, képezve. Itt nem csak azt kell megnézni, hogy egy országban milyen a nőknek a helyzete, hanem ágazati szintre lebontva. Például én egy, most egy energetikai projektet viszek, egy adott országban mi az energetikában a nők eh, helyzete, és ezt körül járni. Tehát az általános statisztikákon túlmenően kell ezt megvizsgálni. Aztán az LGBT nőkre is, amikor odafigyelünk, az, nem, az sem egy egységes csoport. Vannak olyanok is, akik többféle kiszolgáltatottsággal által is érintettek, amit szintén figyelembe kell venni. Aztán az erőforrások körében a pénzügyi erőforrásokat is említeni kell. E, e, erős kötelezettségvállalásra van szükség e, oda, odaügyben is, illetve Addis Abebában és New Yorkban is. Amikor megnézzük az, az EU költségvetését a 14-20-as időszakban, hogyha a DC-iket megvizsgáljuk, akkor a célzott fellépések azok mindössze 1,5 vagy 1,75 százalékát adják ki a teljes támogatási költségvetésnek. Ha a kétoldalú együttműködéseket nézzük, akkor a gender senki nem választotta hangsúlyos pontnak ez mit jelent? Hogyha a több éves cselekvési terveket megnézzük, akkor ott a gender mindig szerepel, viszont lejjebb nem. Ehhez útmutatásra van szükség, illetve elszámoltathatóságra és mindez visszacsatornázódik a delegáció személyzeti állományának kérdéséhez is. A, aztán ami pedig a, az oda, ugye nyilván csak egy része a fejlesztésnek, de annak van egy katalizátor hatása, szeretnénk megerősíteni bizonyos témákat, egy jogalapú megközelítésre van szükség, ezzel lehet az odát jobban hasznosítani. Emellett a gazdasági helyzetbe hozásra van szükség. Aztán a lányokra oda kell figyelni, illetve a, az egészségügyi témákra, ami fontos összetevője a helyzetbehozásnak, és aztán a gender egyensúly kérdése a gender egyenlőség, a nemek közti egyenlőséget nagyon tágértelembe szeretnénk eh, venni, ami azt jelenti, hogy a nemi kisebbségek, eh, szexuális orientációs kisebbségek eh, ügyét is figyelembe kell venni. A politikai dialógus során is a partnerországokkal ezt a témát fel kell vetni. Emberi jogok, nemek közti egyenlőség összetartoznak, és a nemek közti egyenlőtlenségeknél pedig meg kell célozni a helyi problémákat, illetve az alapszintű problémákat, és azt is biztosítani kell, hogy a partnerországok gender alapú költségvetés készítésére is képesek legyenek. Meg próbálhatjuk őket segíteni eh, megfelelő adórendszer létrehozására. Nincs olyan adórendszer, amelyik gender semleges. A nők gyakran az informális eh, szektorban dolgoznak, eh, viszont ők fizetik az alapvető termékeket. Egy áfa emelés az a nőkre éppen ezért rosszabb hatással van, mint a férfiakra. Ezeket a kérdéseket kell figyelembe venni az adópolitikában, illetve a költségvetés politikában is ez lehetne az egyik recept arra, hogy a gender egyenlőség megvalósuljon. Aztán az elszámoltathatóság, ez is egy fontos dolog, ez az utolsó ábrám, utolsó slide. Ez szerintem fontos, mert hiába van egy nagyszerű terv, azt végre kell hajtani, és a fenntartható fejlesztési célok, illetve a, az FFD keretet is figyelembe kell venni. Aztán az adatok tényleg minőségiek legyenek, és különböző csoportokra lebontottak tehát konkrét és megbízható adatokra van szükség például a 10-14 éves korosztályra, vagy az 50 év fölöttiekre, mert 50 év fölött is van élet. Aztán az átláthatóság, eh, hogyan lehet felhasználni az adatokat, ha megvannak az adatok. Meg kell nézni, hogy milyen prioritásokat választottak az adott országok, eh, amennyiben koordinálni kell a tagállamokkal és az országok is prioritásokat választanak, ami egyébként jó dolog, akkor ott is ezeket figyelembe kell venni ehhez többszintű elszámoltathatóságra, többszintű szintű adatokra van szükség, amelyek helyiek, regionálisak, nemzetiek, ehhez kapacitás építésre, ahhoz pedig támogatásra van szükség, és nem csak az EU, hanem más nőjogi szervezetek is finanszírozási gondokkal küzdenek, márpedig ha az SDG-ket meg akarjuk valósítani, akkor ahhoz erőforrásokra is szükség van. Tehát nagyon sok a tennivaló, de azt gondolom, hogy a konkrét lépések is körvonalazva lettek, meglátjuk, mi lesz. Köszönöm, most akkor megnéztük a nemzetközi helyzetet, megnéztük, hogy a korábbi GAP hogyan alakult, meghallgattunk nemzetközi szervezeteket, illetve nem kormányzati szervezeteket. Heidi Hautula, a Gender Action vezető spokespersonünk. I perhaps will shock you a little bit. Lehet, hogy sokkolni fogom önöket, de a feladat igazából az, hogy mindenki, aki a külkapcsolatokkal vagy a fejlesztés együttműködéssel foglalkozik, kellene, hogy kapjon egy kis elektromos sokkot, hogyha megfeledkezik ezekről a kérdésekről. Valóban ez a lényeg, hiszen évekkel, évtizedeken keresztül próbáljuk ezt mindenhova beépíteni, és mégis könnyen megfeledkezünk arról, hogy az esélyegyenlőségi szemüvegen keresztül vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. És ha feltesszük ezt a szemüveget, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon súlyos jogsértésekre kerül sor, például a nemi erőszak terén a nők ellen. Persze tudom, hogy férfiak ellen irányuló erőszak is van, tehát itt valóban a nemeket kell előtérbe helyeznünk. Például a biztonságos abortuszhoz való jog megtagadása. Aztán ott vannak a gazdasági tényezők is, hogy a Világbanktól az ENSZ nőjogi szervezetéig is mindenki be tudja bizonyítani, hogy milyen nagy értelme van annak, hogyha, hogyha a lendületet viszünk ebbe a folyamatba. Tehát miért nem tesszük meg most ezt a fejlesztés évében? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly lehetőség lenne. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság is egy kicsit nagyobb súlyt tulajdonítani ennek, hiszen itt van például az értékelés. Az elmúlt évtizedekben a bizottság lehet, hogy minősítetté nyilvánította volna ezt az értékelést. Szégyenletes, hogy még mindig nem hajtottuk végre az esélyegyenlőséget, még mindig csak a szavak szintjén vagyunk, és nem léptünk át a tettek mezeire, de a bizottság valóban ezt egy közleményé tehetné, amelyen megcímezhetné az intézményeket, az Európai Parlamentet is, hiszen ez, ez nem csak a tanácsnak vagy a tagállamoknak szól. És az is egyértelmű, hallottuk ezt a vitában, de már korábban is, hogy nem több, több témára van szükségünk a nemek kapcsán, semmis, semmiről sem feledkeztünk meg, hanem inkább mechanizmusokra van szükségünk, eh, finanszírozási eszközökre, eh, elszámoltathatósági mechanizmusokra. Nagyon sok eh, jó gondolatot hallottunk, de az eredmény egy olyan dokumentum kellene, hogy legyen, amely valóban a fejlett országokban mindenkit egy megfenyeget, hogy egy elektrosokkot kap, ha, ha figyelmen kívül hagyja ezeket a kérdéseket. Ami szerintem rendkívül fontos az az, hogy több módon beépíthetjük a tervezésbe, a pénzügyi tervezésbe, a költségvetés kidolgozásában nemekkel kapcsolatos aspektusokat. Itt Brüsszelben a közelmúltban egy ilyen témájú szemináriumon is részt vettem. Ez egy a UN Women és a bizottság által szervezett rendezvény volt. Bolíviából és más fejlődő országokból érkeztek előadók, akik kifejtették, hogy mit tesznek ők, a pénzügyminisztériumok. Úgy gondolom, hogy Vernon asszony is ezt említette a partnerországok szervezeteit is be kell vonnunk. Emlékeztetnék mindenkit még arra, hogy a költségvetési támogatásról új módon gondolkodunk, ez egyfajta megállapodás a jó kormányzás érdekében. Feltételeket kell támaszon, és a nemekhez kötődő aspektusok kell, hogy szerepeljenek itt. Remélem, hogy ennek a vitának lesz egy konkrét kimenetele. A különböző helyszínen működő delegációk is képesek lesznek felelősséget vállalni, és bebizonyítani azt, hogy a nemekkel kapcsolatos aspektusok szerepet kapnak a munkájukban. Köszönöm, Vernon asszony, hogy emlékezteted bennünket arra, hogy ez a fejlesztésről szól, de annál többről van itt szó, éppen ezért van szükségünk a külügyi szolgálatra. Folytatnunk kell azt a munkát, amely már elkezdődött például a konfliktusos övezetekben élő nők helyzetével kapcsolatban. ez egy olyan szuper év, amelynek során több konferencia van év, az évet a az éghajlatváltozási konferenciával zárjuk, zárjuk. Egyre több embert érintenek a főleg, és egyre inkább ember által előidézett katasztrófák, tehát összességében még ez egy olyan esély, amelyet nem szalaszthatunk el. Köszönöm. Hárman jelentkeztek még. Jimenez asszony először, majd Celler úr és Stier úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Némelyik csalódást okozott, hiszen rámutat arra, ugyanakkor realista is, hogy hiányoznak az adatok, nem tudunk megfelelő statisztikai adatokat felmutatni, nem kapunk elő inputot ahhoz, hogy egy jó tanulmányt lehessen elvégezni ebben a témában. Nincs kellő érzékenység a problémák, a nemekkel kapcsolatos problémák iránt a nők helyzetével kapcsolatban. Amikor Európában egy olyan témával szembesülünk, mint a nemekkel kapcsolatos erőszak, ezt eltérő módon kezelik a különböző tagállamokban. Vannak különböző jelentések, amelyeket a Nőjogi Bizottság készített, és aztán meglátjuk, hogy vannak országok, ahol bizonyos kérdéseket nem tekintenek nők elleni erőszaknak, máshol igen. Amikor ezekről az országokról beszélünk, beszéltem erről, amikor az AKC országok képviselővel egyeztettünk. Én magam és, és Davor kollega mások is elővették a, ezt a témát, a nemi szervek csonkításának problémáját. Igazából itt óriási szerep kell jusson az oktatásnak. Vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket nem léphetünk át. Nagyon sok probléma jelentkezik, például a kényszerházasságok, vagy a nemi szervek csonkítása. A kényszerházasságoknak semmi közük nincs a, a beleegyezéssel kötött házasságokhoz. Európában megváltoztathatjuk ugyan a jogszabályokat, a probléma az, hogy hogyan tudunk mi befolyást gyakorolni magára a törvényre más országokban olyas valamire, ami ott legálisnak minősül. Ebben rejlik ennek a problémának a nehézsége. Amikor azt említik, hogy nem lehet szankciókat életbe léptetni. Én magam is úgy gondolom, hogy a szankció kell, hogy legyen az utolsó eszköz, de csak olyan programokat szabadna finanszírozni, amelyek konkrétak és amelyek valóban a nemekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak. Például a nemi szervek csonkítása. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet betiltani. Elnézést, Jimenez asszony, mert itt a terem hátsó részében nagyon sokan külön üléseket tartanak. Kérem, hogy inkább kint egyeztessenek, mert a kollega szeretne felszólalni, de nem halljuk. Köszönöm. Elnök asszony, ez egy olyan téma tehát, amely az oktatással függ össze ez egy megvetendő helyzet, hiszen a nők, sokszor a nők akarják, hogy csonkítsák a nemi szervüket, mert különben nem tudnak házasságot kötni. Ilyesmit hallunk. Ez igazából borzalmas a mi mentalitásunk alapján, de nem az ő mentalitásuk szerint. Tehát igazából az oktatás útján kell fellépnünk, a gyermekek, a lányok oktatásában is ez nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, hiszen gyakran a kis lányokat férhez adják, és éppen ezért szüleik nem is küldik őket már iskolába, hiszen minek, úgy sincs semmi értelme. Még az etetés során is inkább a fiúgyermekeket etetik, hiszen ők fontos, hogy, hogy erősek és egészségesek legyenek. Aztán ott van egy másik téma, ami szintén rendkívül aggaszt, ez pedig a lányok és a nők megerőszakolása a fegyveres konfliktusokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Celler úr, majd Laura Sánchez, és aztán le kell zárjuk ezt a pontot, mert át kell térnünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm. Minden további nélkül folytatnám ott, ahol a kolléganő az imént abba hagyta. Természetesen mi kidolgozhatjuk ugyan a legjobb cselekvési terveket, pénzügyi eszközöket, megfontolhatjuk, hogy milyen intézkedéseket eh, hozhatunk, a kérdés azonban az, hogy a címzettek oldalán hogy néz ki mindez. Ugye Hautala kollega azt mondta, hogy elektrosokkot kellene kapniuk. Mi, eset, a mi esetünkben ez már nem szükséges, mert a mi figyelmünket már felkeltették, mi már tisztában vagyunk a problémával. Az AKC országok parlamenti közgyűlésén és a decemberülésen is minden ilyen irányú erőfeszítés, hogy beépítsük ezeket a különböző állásfoglalásokba, a kollégák, és egyébként bizonyos kolléganők részéről is meghiúsultak, bármilyen okból is, de megpróbálták ezeket kivenni az állásfoglalásokból. És amikor azt próbáltuk elmondani, hogy igen ám, de nekünk ez egyfajta feltétel ahhoz, hogy veletek további segítségről, illetve pénzügyi támogatásról beszéljünk, amikor ezt hangoztattuk, akkor ők azt válaszolták, hogy nekünk is megvannak a magunk hagyományai, nektek is, mi nem fogjuk feladni a hagyományainkat. Kész. Ez azt jelenti, hogy nem a tervezés jelenti a problémát, hanem a végrehajtás szintjén vannak problémák, ugyanis a másik fél esetében a végrehajtással kapcsolatban jelennek meg a problémák. Éppen ezért a partnereket az érintett országokban meg kell keresnünk olyan partnereket, akikkel egyeztetni tudunk, meg kell találnunk a módját annak, hogy hogyan jutunk el a civil társadalomhoz, és meg kell néznünk, hogy van-e már ott egyfajta nőjogi mozgalom, amelyen együtt tudnánk működni. Természetesen ez egy nagyon nehéz feladat, sokkal nehezebb, mint hogyha megpróbálunk különböző kötelezérvényű szerződéseket vagy megállapodásokat kidolgozni, de elmondtam, hogy legalább, legalábbis az akácsi országok képviselői, akik a közgyűlésen ott voltak velünk, az adott országokban a az elithez, a politikai elithez tartoznak, viszont ők nem voltak vevők ezekre a javaslatokra. Köszönöm szépen. Davor Stier, majd Lola Sánchez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak is. Két megjegyzésem volna. Először is eh, Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a fejlesztés szempontjából a nők szerepének ösztönzése, ezt mindenképpen támogatnunk kellene. Több állásfoglalást elfogadtunk már ebben a témában. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű mindenki számára itt a szakbizottságban. Másodszorban az emberi jogi vonatkozású megközelítés, amelyet támogatunk, itt úgy gondolom, hogy külön, különbséget kell tennünk az emberi jogok, illetve bizonyos jogszerűnek minősülő, de nem emberi jogként elismert gyakorlatok között. Ez a különbségtétel kulcsfontosságú volt például az AKC ülésen, Fidzsin. Egy nagyon erős állásfoglalást akartunk elfogadni, amelyet aztán nagy többséggel sikerült is elfogadni. Gyakorlatilag az összes parlamenti frakció támogatta, de az alkácsi országok többsége is. És ez egyértelműen jelezte a férfiak és a nők közti egyenlőség szempontjából a kényszerházasságok vonatkozó tilalmat, illetve a nemi szervek csonkítását, tehát nagyon egyértelmű álláspontot sikerült közvetítenünk, és fontos volt, hogy ezt meg tudtuk vitatni. Fontos volt a megállapodás szempontjából, hogy vannak egyéb gyakorlatok is, amelyek bizonyos országokban, akár az Európai Unióban is jogszerűek, mint például az egyneműek házassága, vagy az abortusz, ugyanakkor ezek nem minősülnek emberi jogoknak, nem kellene ezeket az emberi jogi megközelítés részeként kezelnünk. Úgy gondolom, hogy különbséget tenni kulcsfontosságú volt annak érdekében, hogy eredményt értünk el az Alkácsi közgyűlésen, de itt is ezt hangsúlyoznunk kellene. Remélem, hogy Heidi nem fog velem szemben elektrosokkot alkalmazni például az abortusz kapcsán, de úgy gondolom, hogy egyértelműen különbséget kell tennünk annak érdekében, hogy tényleg azokról a dolgokról beszéljünk, amelyek a fejlesztési menetrend szempontjából kulcsfontosságúak, és amelyeket valóban támogathatunk, és ahol lehetséges a megállapodás. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban, Lola Sánchez. Köszönöm szépen. Szeretnék egy olyan megközelítést felvetni, amelyről gyakran megfeledkezünk, és amely frontális támadás jelent a nőkkel szemben, ez pedig a megszorítás. A testi erőszak természetesen nagyon súlyos hazámban, Spanyolországban. 53 nőt gyilkoltak meg egyetlen év alatt, hetente egy nőt, ez brutális. De van egy láthatatlan és csendes erőszak is, amelyet például a közszolgáltatások terén tett kurtítások képviselnek. Ugyanis amikor csökkentik ezeknek a költségvetését, akkor sarokba szortják a nőket, és olyan feladatokra kényszerítik őket, amelyeknek az, amelyeket az államnak kellene elvégeznie olyan nőkről van szó, akik abba kell, hogy hagyják a munkájukat annak érdekében, hogy gondozóként járjanak el, gyermekekről, idősekről gondoskodjanak. Az állam elfelejti ezt a feladatát. Éppen ezért a gazdasági anyagi függőség növekszik, a nő pedig még inkább ki van téve a macsó erőszaknak. Tehát egyfajta macsó jellege van ezeknek a megszorító intézkedéseknek. Ezek lehetetlenné teszik a kulturális, anyagi vagy oktatási függetlenséget, tehát ez egy olyan realitás, amelyet, amelyet tapasztalnak a nők, átélnek, láthatatlan, de attól még létezik, és hangsúlyozom, hogy ez egy olyan megközelítés, amelyről sohasem beszélünk. Mindig a nők elleni erőszakról beszélünk, ami nagyon fontos, de nem beszélünk a politikákról, hiszen itt politikai szándékról van szó. Ha erről nem figyelünk oda, akkor hiába kampányolunk, hiába monitorizálunk mindent, ennek ellenére egy olyan egy kétsebességű társadalmat fejlesztünk ki, egyet a férfiaknak, egyet a nőknek, amelyben a nők látják el a társadalom, az állam feladatait. Köszönöm. Um... I'm going to ask our... Arra kérem a vendégeinket, hogy válaszoljanak, de nem mindenre. Egy percet adok mindenkinek, mert utána a következő napi rendi pontra kell áttérnünk. Mint ahogy említettem, összel újra meg fogjuk vitatni ezt a kérdést, amikor az összes plenárisra a kérdéssel foglalkozunk. Főleg Zsaluihoz intézte kér, kérdé, kérdéseket, illetve a múltbeli kiértékelésről, de aztán Konkornak, Dagmának is szót adok. De először Jean. Köszönöm szépen, állnak a röviden. Ami az elektrosokkot illeti, rendben van, csak kevés volt számmal Nagyon sok mindent hallottunk a jogokról és a szociális normákról is. Hát itt a szociális normákon szeretnénk változtatni. Van néhány olyan dolog, ami nem számít emberi jognak. Ezt szem előtt kell tartanunk tisztviselőként, képviselőként, de emellett beszélnünk kell arról is, hogy bizonyos gyakorlatok mögött milyen szociális normák húzódnak. Amit a megközelítésről mondott, azt mondom, hogy igen, vitát kellene a civil társadalommal lefolytatni, és itt abba is hagyom, mert nincs több időm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cecil? kiegészíteném az elhangzottakat. Vannak nemzetközi kötelezettségvállalások, a partnerországok is aláírtak különböző az IPCPD-t, a Pekingi platformhoz csatlakoztak, a biztonságos abortuszhoz való hozzáférés, az egészségügyhöz, stb. Ezekről beszélhetünk a szakpolitikai párbeszéd során. Ezt a partnerekkel kell megbeszélni. Ami pedig a kényszerházasságot illeti, köszönöm, hogy emlékeztet erre, kulcsfontosságú, hogy integrált fiúkra, lányokra vonatkozó megközelítést alkalmazni. Ezzel módosíthatjuk a szociális normákat is. Ez az út. Nem csak a szakadékot kell csökkentenünk a parlament a tervezésre, a programozásra is odafigyelhet. Gondoskodnunk kell arról, hogy erre a témára megfelelő pénzt különítsünk el. Köszönöm. Köszönöm, hogy említett a DCI-val kapcsolatos feladatunkra. Nem szabad elfejtenünk ezt sem. Jó, Dagmar, Szeretném egy dolgot hangsúlyozni, a civil társadalma való együttműködést. A civil társadalom számoltatja el a kormányokat is. A civil társadalom megfelelő finanszírozása kulcsfontosságú, hogy ilyen szerepet, szerepet töltethessenek be egy országban. Ami pedig a programokat illeti, Éppen most jöttünk az új 2015-16-os a gazdaságok megváltoztatásával foglalkozó rendezvényről a megszorítások hatását vizsgáltuk. Nagyon sok a jó gyakorlat, északon is, télen is. Az ezzel kapcsolatos jelentésből ihletet meríthetnek. Ez fontos lesz majd akkor is, amikor az SDG keret végrehajtásán dolgozunk. Emit, megemlíteném azt is, amit Heidi kérdezett, ha ennyi jó bizonyítékunk van, akkor miért nem alkalmazzuk ezeket? Legyünk bátrak, és használjuk ezeket, legyen a nemek közötti esélyegyenlőség, a nemzetközi együttműködés központi kérdése. A kulturális váltást kellene biztosítani, ez a nagyon fontos, és említettem, hogy legyünk bátrak, ambiciózusak, és határozzuk meg bátran céljainkat. Szeretnék köszönetet mondani minden szónokunknak, jó bepillantást adtak ebbe a programba. Bizottságot arra kérném, hogy gondolkozzon el azon, hogy hogyan néz majd ki a közlemény. Egyeztessenek a delegációkkal. Ne olyan legyen ez a dokumentum, hogy azt sugalja, hogy nem tulajdonítanak ennek fontosságot. Mi pedig szeretnénk a lehető leggyorsabban tudomást szerezni a határidőkről, a menetrendről, mert ezek nélkül mi a szakbizottság nem tudunk dolgozni. Nagyon hálásak lennénk, ha erről további információkat kapadnánk. Mindenkinek köszönöm a hozzájárulást. Köszönjük, hogy bepillantást adtak abba, hogy mi zajlott, mi zajlik majd, és mi zajlik az ENSZ keretében is. Addisban és New Yorkban is ott leszünk majd, és ott is ezeket az üzeneteket fogjuk közvetíteni. Okay, so... Rendben van az ECOWAS napirendi pontja következik. Could the speakers come to the... Kérem szépen a vendégeinket, hogy felhagyjanak ide fel. Yeah. Okay, colleagues, we're going to go straight on. Kedves kollégák, folytatjuk, mert még mindig van két napi rendi pontunk. Change noise, so I scream. It's okay, I thought a plane coming in. <laughs> Olyan zaj van, hogy azt hittem, hogy egy repülőgép repült ide be. So item, we move to item 15 now. 15. napi rendi pont. Nagyon fontos napi rendi pont ez. Elnézést kérek, nem tudok koncentrálni, ha mögöttem beszélgetnek. 15. napi rendi pont nagyon fontos. Az Európai Unió partnerségi megállapodásai nyugat-afrikai országokkal. Nagyon örülök annak, hogy az interszakbizottsági előadónk jelen van. Mi véleményt fogunk megalkotni az ECOFAS-szal kapcsolatos partnerségi megállapodás helyzetéről, és ezért van itt ma ez a beszélgetés is. Van egy háttérjelentés, amely előkészíti a vitánkat. Négy szakértőnk is van. Dr. Evita még a német nemzetközi biztonsági ügyekkel foglalkozó intézet részéről, Berlinből érkezett ő ma ide, Marika Ler a saját titkárságunkról, aki a bizottság, a parlament kutatási osztályán dolgozik, egy jelentést szerzője nyugat-afrikai országokkal való epákról, összehasonlítja ezeket más epákkal, ismerteti azt a tanulmányt, amelyet mi kértünk. Évert Ján Brauer, a Concord részéről, és Jeje Szau az ECOVASZ képviselője. Minden további nélkül Evitas még, dr. Evitas mégnek adok szót, 6 perc. Le kellett rövidítenünk a felszólási időt. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés és öröm a számomra, hogy elmondhatom, hogyan látom az ECOVASZ EPA helyzetét. Öt feltételezésről teszek említést. Az egyik a kereskedelmi liberalizációk és fenntartható fejlődés ez semmi forradalmit nem rejt magában. Az Európai Unió és az országok, partnerországaink miért is szeretek volna egy ilyen megállapodást? Azért, mert WTO konform szabályokkal szeretek volna dolgozni. A WTO keretében mindenképpen szükség van a kölcsönösségre. A WTO keretében a partnerországoknak is nyitniuk kellett volna a piacukon. Én erre gondoltam, ők attól tartottak, hogy akkor a saját termékeik helyzetét gyengíti. Az elméleti és az empirikus elemzések azt mutatták, hogy a liberalizáció önmagában nem eredményez versenyképességet, szociális fejlődést és gazdasági növekedést. Emellett ezek az elemzések azt mutatták, hogy a protekcionizmus szintén nem eredményez gazdasági növekedést és szociális fejlődést. A versenyképesség mellett még egy sor más tényezőről is szó van. Azt kell megnézni, hogy az országok versenyképesek-e, növekedhetnek-e, és hogy hogyan néz ki a fenntartható fejlődés. Az EU és az Ákácsi országok egy új megközelítést kerestek, megpróbálták a kereskedelmi liberalizációt fejlesztési aspektusból is. Ez egy nagyon új megközelítés. A második hipotézisem a következő. Bizonyos kritériumokat nem lehet alkalmazni arra, hogy azt nézzük meg, hogy az eszközök bevetése a fenntartható fejlődést ehhez hozzájárulnak-e, vagy pedig nem. Mm, úgy értesültem, hogy a dokumentumomat megkapták, így nagyon gyorsan át fogok ezen a részen ugrani. A partnerségi megállapodásban azonban rejlik ilyen szempontból. Harmadik hipotézis, gazdasági liberalizáció. Az EU teljes mértékben nyitott az ákácsi országok előtt, megnyitotta a piacát valós a piaci hozzáférés. Az ECOWAS országok jóval kevésbé liberalizáltak ilyen tekintetben. Az EPA biztosítékot jelent a fejlődő országok számára és az ECOWAS régió számára is. Így a gyermekcipőben járó ágazatokat fejleszthetik, vagy pedig megfelelő módon figyelembe vehetik termelés során a környezeti kritériumokat is. Az ezzel kapcsolatos részleteket felelhetik a dokumentumomban. Harmadsorban a kérdés, hogy a megállapodás az intézményi integrációt elősegíti-e az a tény, hogy egy ilyen megállapodás letárgyaltak, már hozzájárult egy ilyesfajta helyzet előteremtéséhez. De fennáll a veszély, hogy a regionális termelés áttevődhet. Ezért az ECOWAS országoknak egymásra szemben is liberalizálniuk kell és az afrikai régióban is liberalizálniuk kell a gazdaságokat. Csak így lehet az afrikai szabadkereskedelmi övezetet létrehozni. Ötödsorban, ami a végrehajtást illeti, a kereskedelem liberalizációja káros hatásokat is eredményezhet, például a helyi termelés megszűnhet. Emellett káros hatásokkal lehet a tarifák csökkentés, a tarifák csökkentése lehet az állami költségvetésre káros hatással. Ezért kell figyelni, hogy mi történik a megállapodás végrehajtása során. Ez meg is történik. A hatodik kritérium pedig a megállapodást a fejlesztési együttműködéssel kötik össze. Azért, hogy az országok versenyképesebbé váljanak. A harmadik hipotézisem, ami az emberi jogokkal kapcsolatos szöveget illeti, hát nem a legújabb, de még mindig jobb, mint a semmi. Vannak más megállapodások, amelyek jobb szövegrészeket, fejezeteket tartalmaznak az emberi jogra vonatkozóan, az egyik a Kaliforum EPA a tárgyalások során kompromisszumra szükség van, és az ECOWAS országok számára ez egy rendkívül kényes kérdés volt. Nagyon fontos az, hogy az EPA tartalmazzon emberi jogokra történő utalást, és emellett az állandó párbeszéd és konzultáció kerete is legyen. Ez egy geopolitikai érv, főleg az EU, az, amiatt, hogy az Európai Unió szerepe csökken a fejlődő országokban. Ami a végrehajtást illeti, a nem visszatérítőendő uniós támogatásoknak van a határideje, de közben zajlanak a tárgyalások, a TTIP és a többi, így aztán ezek is veszítenek az értékükből. Az ECOFAS esetében csak árokról van szó a preferenciák esetében, és ezek értéke időben csökken. Ezért olyan fontos, hogy ezeket elkezdjük végrehajtani. Következő hipotézisem, nagyon gyorsan, mert sürget az idő, tehát az utolsó feltételezés, az EPA pozitív hatásai nem garantáltak, és egyáltalán nem automatikus módon jönnek létre, még akkor is, ha megállapodásban ez a potenciál szerepel. Miért? Azért, mert nagyon nagyok a kapacitásbeli szükösségek, és ez korlátozza azt a lehetőséget, hogy kiaknázzanak minden potenciált a megállapodásokban. Másodszorban vannak gazdasági okok is. A, az EPA végrehajtásával a reformokat is végre kell hajtani, de lehet, hogy ezek lassúak. Ezért említettem a regionális liberalizációt, de emellett az adó reformot is meg kell említenem, ez is nagyon fontos. A Kariforum EPA-val kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a megállapodások pusztán keretet jelentenek. Az intézményeknek és a szereplőknek ki kell hozniuk valamit ebből a megállapodásból, előnyöket kell ebből kovácsolni. Ez a kihívás mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. I move now to um, Marike who has... Marike Lötsch kap most szót. Itt a tanulmány mindenkinél. A Policy Department csinált egy tanulmányt. A nyugat-afrikai ipát hasonlítja össze epát hasonlítja össze más epákkal. A DEVE bizottság kért fel bennünket, hogy készítsünk egy ilyen tanulmányt, ez most az internet alapján, a, a, interneten is elérhető. De ezek az én személyes véleményem, ez a jelentés, tehát nem a parlament hivatalos álláspontja, csak a főbb eredményeket, következtetéseket fogom ismertetni, egy hosszú függeléke van ennek a tanulmánynak. Nyilvánvalóan minden összehasonlításnak vannak korlátai. Az összehasonlítás összehasonlítást korlátozta, az, hogy csak egy másik EPA volt még kész, annak a szöveg állt rendelkezésre, egy interim epát Kelet-Afrika és Dél-Afrika vonatkozásában vettünk még figyelembe, tehát ott az összehasonlításoknál azt, hogy az csak egy ideiglenes epa volt, azt figyelembe kell venni. Aztán az elemzés az csak a jogi rendelkezésekre és nem a tényleges hatásra gyakorolt, tényleges hatásra koncentrált nem nagyon tudjuk a tényleges hatásokat még, mert a e, Kariforum is, illetve a és e, ez az EPA is e, egyelőre még nem túl régóta alkalmazottak. Aztán vannak olyan kereskedelmi megállapodások, ugye, amelyeknek a környezetre és a társadalomra is van olyan hatásuk, amit csak később lehet majd felmérni, elemezni. Ami az emberi jogokat illeti, erről már hallottunk, mind a három epát megvizsgáltuk, összehasonlítottuk, mindegyiknek van emberi jogi záradéka, amelyek gyakorlatilag a kotonú megállapodással kötik össze az EPÁT, és mind a két fél súlyos emberi jogi jogsértés esetén felléphet. Ebben az értelemben hangsúlyozni kell, hogy a kotonú megállapodásban az alapvető szociális jogok, azok az emberi jogok alatt értendőek. Tehát Például a munkajogi alapjogszabályok, az ILO különböző egyezményei ide tartoznak. Ami a környezetvédelmi standardokat illeti, a nyugat-afrikai és a Kariforum epában a fenntartható fejlődésre vannak általános utalások, illetve a legjobb környezeti érdekekre. E, ezek olyan témák, olyan, olyan e, feltételek, amelyeket e, figyelembe kell venni az EPA végrehajtása során, és aztán bizonyos ágazati rendelkezések kitérnek a természeti erőforrások fenntartható eh, kezelésére, itt különösen a halászatra és az agráriumra gondolnak. A Kariforum egyébként egy lépéssel tovább megy, mert eh, a környezetvédelmi standardokról egy átfogó fejezete van. Két fontos rendelkezést kiemelnék ebből a fejezetből. Az egyik azt mondja, hogy az államok eh, azt célozzák meg, hogy eh, a környezetvédelmi és közegészségügyi védelem szintje magas legyen, és az egyre javuljon, illetve a védelem szintjét nem lehet csökkenteni pusztán azért, hogy valamelyik fél versenyelőnyt érjen el. Ezen kívül monitorozási és konzultációs folyamata is van a fejezetnek, és a különböző nemzetközi szervezetektől is lehet tanácsot kérni, ami gyakorlatilag bizonyos konfliktusok depolitizálásának lehet eszköze. A Amennyiben nem tudnak megegyezni a felek, akkor szakértői testületet lehet összehívni, felállítani. Ami a társadalmi standardokat illeti, illetve a szociális standardokat, itt a a nyugat-afrikai EPA-ban megfogalmazódnak bizonyos szociális célok, illetve vannak bizonyos védzáradékok, amelyek szociális probléma esetén az importot korlátozhatják bizonyos vonatkozásban. Ugyanakkor a munkajogi utalások azok a Fórumban léteznek csak, ugyanúgy, ahogy a környezetvédelmi jobban kifejtett utalások is a magas szintű szociális és munkajogi standardokat ír elő ez az IPA, EPA, valamint azt, hogy a védelem szintjét nem lehet csökkenteni verseny okokból. Monitorozási záradék is van, amely a szociális témában is hasonlít a környezetvédelmi eh, előírásokhoz. A Karifórumnál van egy dolog, amely különbözik a többi EU szabadkereskedelmi megállapodástól. Eh, ez a szokásos eh, vitarendezési mód illetékességét állapítja meg, amikor megfelelő intézkedések történnek, akkor kereskedelmi szankciókat nem lehet alkalmazni, ez a kivétel ami az epákat illeti, a Kariforum a legfejlettebb eh, a külön fejezetével, ugyanakkor a kotonói megállapodásra mind a három utal, a kotonói megállapodásban pedig vannak munkajogi standardok és környezetvédelmi standardok, a 49 és 50-es cikk tartalmazza ezeket, valamint az alapvető munkavállalói jogokra is történik utalás, és az ezekben a témákban való fokozott együttműködése. E, konkrét monitorozási e, folyamat azonban csak a karifórumosban szerepel. E, a karifórum és a nyugat-afrikai EPA-ban szerepel intézményes keret is, konzultatív testület és paritásos testület, amely magába foglalja a szociális partnereket és a Kariforumnál pedig a nem kormányzati szerzeteket is. Ezek a konzultatív testületek fontosak, mert az eljárásokban kifejezetten említve vannak a szociális és környezetvédelmi témák is. Tehát ott van egy keret, egy intézményes keret, amely bizonyos párbeszéd lehetőséget biztosít fenntartható fejlődési témákban. Összefoglalva tehát a közös, közös vonás az emberi jogok és alapvető szociális jogok lefedettsége, a kotonói elvek újra megerősítése, a fenntartható fejlődés, mint paradigma, és a regionális EPA-nak vannak erős intézményes elemei is. A fő különbség a Kariforum EPA-ban szereplő erős fejezet, a többi, a másik két EPA az gyakorlatilag ugye kotonúra képes csak támaszkodni, ami nem kevés persze. Az ECOWAS, illetve a kelet-afrikai EPA az igazándiból éppen ezért ki van szolgáltatva annak a kérdésnek, hogy mi történik akkor, hogyha kotonú lejár. Köszönöm, és ez lett volna az én zárószavam is, mert éppen korábban ma beszéltünk arról, hogy az, hogy Kotonú meg lesz-e újítva vagy sem, az, az még nyitott kérdés. Tehát Kotonúra utalnak ezek a kereskedelmi megállapodások, amiről nem is biztos, hogy néhány év múlva még hatályos lesz. Erre mindenképpen oda kell figyelnünk akkor, amikor a kotonai megállapodásról beszélünk. Tehát következnek a reakciók. Először is az NGO-k részéről, Evet Jamboye, Concordtól, és aztán pedig a nyugat-afrikai államok képviselője. Roye úr, ön, ön egy holland alapítványt képviseli, nem ismerem az ön szervezetét, bizonyára ismerteti, hogy miről, mire, miről, mivel foglalkoznak. Ugye alapvetően itt egy fejlesztési célokról van itt szó. Először is köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a Concord Concordot ismertethetem, a Concord Ernyős szervezetét képviselem itt Brüsszelben. A kérdés számunkra tehát az, hogy az EPA hozzájárul-e a fenntartható gazdasági fejlődéshez az érintett nyugat-afrikai országokban. Kidolgoztunk egy dokumentumot ebben a témában, ezt a szakbizottság honlapjára feltöltöttük, tehát mindenki számára elérhető, és ebből szeretnék idézni. Az afrikai civil társadalom képviselői, jó lehetne, ha itt lehettek volna, gazdák, szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek, egyházak képviselői, és még a magán, szer, magán szervezetek is. Afrikában ők hangot adtak komoly kételjeiknek az EPA-val kapcsolatban, és még ellen is álltak ezen megállapodásoknak. Mi a Concord és a civil társadalom mindig szorosan együttműködtünk a nyugat-afrikai szövetségeseinkkel, és mindig arra törekedtünk, hogy az aggájaikat eljuttassuk, közvetítsük az EU döntéshozói felé. Persze ők jobban ki tudták volna fejteni ezen aggályokat maguk. Átérnék most magára az epára. Először is idézni szeretnék az első hatás tanulmányból, amelyet 2004-ben készítettek, arról, hogy egy ideális EPA megállapodás hogyan nézzen ki. Tehát idézek ebből a hatás tanulmányból. Az ideális EPA a következő kellene, hogy legyen. Fontos, hogy több nyugat-afrikai feldolgozott termék számára biztosítsa a hozzáférést az EU piacán, és európai termékek számára is, amelyeket a helyszínen ott lehetne előállítani. Ez egy előfeltétel, egy, kellene, ez egy előfeltétel lenne a jól működő regionális piacok számára. Meg kellene találni azon ösztönzőket, amelyek által előmozdíthatjuk a helyi termelést az export és az import piacokra is. Ugye ez 2004-ből származó idézet, régi a hatástanulmány valóban, több mint 11 év eltelt azóta. Egy megállapítás a Concord részéről az, hogy meg kell vizsgáljuk a régió gazdasági helyzetét. A 16 érintett ország 13 esetében kereskedelmi deficit mutatható ki. Ez tehát a kiinduló pontjuk. Még akkor is, hogyha a kereskedelem az EU és Nyugat-Afrika között növekedett, a 16 országból 13 esetében a kereskedelem deficites. Ha megnézzük ezen országok GDP-jét is, néhány példát említenék. Nigéria esetében 520 milliárd dollár a GDP, Hollandia, hazám esetében ez 800 milliárd, tehát lényegesen nagyobb több mint 60%-kal magasabb a GDP. Ha a legnagyobb európai gazdaságot nézzük, Németországot, ott 3600 milliárd dollár évente, és az egyik legkisebb nyugat-afrikai ország Libéria esetében 1,95 milliárd, tehát Németország esetében 1900-szor nagyobb a GDP, úgyhogy megfigyelhető egy nagyon komoly egyenlőtlenség a térségek között, amelyet hangsúlyozni kell, amikor a két térség megállapodásáról beszélünk. Melyek a fő aggályok a Concord véleménye szerint az EPA-val kapcsolatban? Először is ugye a versenyképesség, a termékek egy részét ugye kizárták, ugye főleg a kényes termékeket, még akkor is a kereskedelem 75%-át liberalizálni kell, és már elmondtam, hogy készült 2004-ben egy hatástanulmány, ezóta eltelt 11 év. Jó lenne, hogyha rendelkezésünkre állnának az adatok arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi helyzet hogy néz ki. Tájékoztattak arról, hogy a DigiTrade Trade dolgozik egy új tanulmányon, tehát érdeklődve várom ennek az eredményét, és kíváncsi vagyok, hogy a nyugat-afrikai országok fejlődésére ez hogyan hat. A versenyképesség tehát egy fontos kérdés a Concord és a nyugat-afrikai országok számára. Másodszorban véleményünk szerint prioritásként kellett volna kezelni a regionális integrációs projekteket, Evita Smig előadásából, ha jól értettem, ő is azt mondta, hogy a regionális integráció Nyugat-Afrikában gyorsabb kell, kellene, hogy legyen, mint az EU és Nyugat-Afrika közti integráció, javítson ki a tévedek. Egy harmadik probléma az adóbevételek kiesése. Tudjuk, hogy Nyugat-Afrikában nagyon is időszerű az adóreform, az adó alap bővítése, a jelenlegi helyzetben azonban ezen országok az adóbevételekre nagyon komolyan rá vannak utalva, főleg az importbevételekre, és ezeket elveszítenék nagy mértékben. Például Nigéria esetét, ha vesszük, Nigéria körülbelül a vámbevételek 30%-át veszíteni el egy 2013-as felmérés alapján. Egy negyedik probléma a szakpolitikai tér, a politikai tér, a nyugat-afrikai országokban ez csökken, már említettem ugye az importvámokat, de említhetném az exportra kivetett adókat is, ez messze meghaladja azt, amit a WTO kér. Ezek olyan politikai mozgásterek, amelyek csökkennek az EPA következtében, ez pedig komoly problémát jelent a Concord szerint. Továbbá az is felmerült bennünk, hogy nem támasztja túlzott elvárásokat az EU a térség iránt. Például, ha megnézzük, maga a régió azt nyilatkozta, hogy a liberalizáció 60%-a elfogadható lenne, de az EU ezt nem fogadta el, ezért a végkövetkeztetés 75% volt. Végezetül Szeretnék egy új jelentésből idézni, amelyet a holland nemzetközi ügyek tanácsadó szervezete készített a kotonu utáni folyamatról, és néhány megállapítást is tartalmaz ez az epák tartalmáról, illetve az epákhoz vezető folyamatról idézek. Az elmúlt években a tárgyalások célja az EPA megállapodások lezárása volt, hagyományos kereskedelemre helyeztek a hangsúlyt. Az EPÁK a szélesebb körű fejlesztési célokat kellett volna támogassák. A második idézet, a gazdasági együttműködés és kereskedelem terén nagy problémák jelentkeznek a koherencia terén. Az EU szakpolitikája egy kizárólagos logikára épül, ahelyett, hogy széleskörű integráló megközelítést követne, ez befolyásolta az EPÁK tárgyalását. A jelenlegi rendszer főleg ideiglenes epákat tartalmaz, szó szerint és átvitt értelemben is, és ennek eredményeit nem ismertjük széles körben, és egy új kereskedelmi egyensúly az EU és az akácsi országok között aggodalomra ad okot. Ezzel zárul az idézet. Tehát összefoglalásképpen ez egyébként tükrözi számos civil szervezet és egyéb nyugat-afrikai partner nézetét is. Concord, a Concord azt tanácsolja a Fejlesztési Bizottságnak, hogy egy határozott jelzést küldjön az INTA bizottságnak, amely illetékes ezen megállapodásokért. A jelenlegi megállapodások nincsenek összhangban a fenntartható gazdasági fejlődés célkitűzéseivel ebben a régióban. Köszönöm elnök, köszönöm én is, köszönöm szépen. Most pedig az utolsó előadónk, Jaja Szó, az ECOWAS rezidens képviselője az Európai Unióban. Feltételezem, hogy ez ezt jelenti. Parancsoljon, érdeklődő várjuk az ön nézeteit a dokumentumról. Ratifikálták ezt már a nyugat-afrikai ECOWAS tagok? Kérem tájékoztasson bennünket. Je vous remercie, Madame Makavan. Et je remercie... Köszönöm, Makavan asszony. És köszönöm az Európai Parlament eh, Fejlesztési Bizottságának, hogy meghívtak bennünket ide. Üdvözlöm néhány más eh, ország képviselőit is látom, az elefántcsont parti eh, képviselőt, és azt hiszem Togójé van még itt, ugye? Makevan asszony, én mindössze az Európai Unióval letárgyalt szerződés lényeges pontjairól szeretnék néhány szót szólni. Ugye ez Nyugat-Afrika plusz Mauritánia, és ideiglenes megállapodások is vannak már négy országgal. Az a szöveg, amit tárgyaltunk az Európai Unióval, az egy általános konszenzust képvisel három fő kérdésben. Egyrészt a piachoz való hozzáférés, aztán a fejlesztési pillér, illetve maga az egész megállapodás, ahogy azt a konkordos képviselő is mondta, a szolgáltatásokról még nem volt szó, illetve az nincs a szerződésben, illetve a megállapodásban. Ezek majd később lesznek letárgyalva. A tárgyalásokat a régióban részvételi elven csináltuk. Ez azt jelenti, hogy bevontuk nyilván az államokat, a nemzeti parlamenteket, a regionális parlamentet, és a nem kormányzati eh, szervezeteket, a civil társadalmat és a mm, magánszektort is, valamint a termelői szövetkezeteket és az egyetemeket is bevontuk. Nyilván tehát megpróbáltunk mindenkit bevonni, mikor kialakítottuk a tárgyalási álláspontunkat. Ez a részvételi megközelítés le, az egész folyamatot jellemezte, és a civil, civil társadalom képviselőinek is, valamint a termelők véleményét is kikértük, valamint a magánszféráét. Ezt elég hangsúlyosan mondanám. Az államfők tanácsában, amikor, ugye 9 évig tartott a tárgyalás, amikor amikor valami blokkolva lett valami kérdés, akkor Makeszál elnököt kérték meg arra, hogy a tárgyalók, a főtárgyalók mandátumát erősítse meg, illetve eh, egészítse ki. Ez egy szabadkereskedelmi megállapodás, ugye? Tehát egy kereskedelmi jellegű, amelynek azonban van egy nagyon erős fejlesztési dimenziója is ugyanakkor nyilván kitér a versenyképességre, stb. Ami számunkra fontos, különösen a növekedés és a fejlődés szempontjából figyelembe veszi a kapacitás növelést, illetve a kompenzációkat is. Ráadásul differenciáltan közelíti meg a régiót több témára lett feltűzve, felfűzve ez a tárgyalás. Körülbelül tízre, de ebből csak három-négyre térek ki. Az egyik a kereskedelmi partnerség, amelynek célja a fenntartható fejlődés. Emellett a komplementaritást állapítja meg a kereskedelem, illetve a fejlődés között egy kereskedelmi megállapodás önmagában nem elég, a fejlődéshez kell hozzájárulni, amelynek viszont fenntarthatónak kell lennie. Nyilván fenntartható fejlődés pedig kapcsolódik a versenyképességhez. A megállapodás életképessége is fontos volt, ez bizonyos technikai és pénzügyi kérdéseket is felvetett, amelyek célja az volt, hogy a régió céljai megvalósulhassanak. A PAPET programra gondolok itt, amely egy fejlesztési program, vannak különböző mechanizmusok a világban, ugye a Cariforum eh, lett itt megemlítve, amely eltér a más régióktól, de alapvetően a mechanizmusok a mi megállapodásunkban is nagyon nagy eh, fontosságot tulajdonítanak a konzultációnak és a közvetítésnek, valamint eh, magukban foglalják a jogi segítségnyújtást is. Ezek a mechanizmusok nem zárják ki a lehetőségét annak, hogy különböző szervezetek néhez kerüljenek az esetleges jogviták. Az általános konszenzusról már beszéltem. Itt egy nagy piacnyitás a legfontosabb megállapodás a vámok lebontása, valamint a közös külső vámok. A kereskedelmi érdekek védelmében pedig vannak benne dömpingellenes rendelkezések, illetve olyan rendelkezések, amelyek a termelést védik, tehát a termelő szektorra is odafigyeltünk. Emellett van egy olyan rendelkezés is, amely lehetővé tesz bizonyos kereskedelmi lehetőségeket. Tehát, ahogy mondtam már, a megállapodásnak van egy kereskedelmi aspektusa, egy közös olyan testületben állapodtunk meg, amely mindenkit magába foglal, minden érdekeltet, Van egy kihívás, amiről még itt beszélnék, keltett bizonyos félelmet, nevezetesen az, hogy milyen módon lesz finanszírozva a fejlesztési pillér. A, a PAPET az egy eszköz, a mi eszközünk arra, hogy fenntartható legyen ez az egész, mert egyrészt egy erőteljes növekedésre van szükség, amely lehetővé teszi a gazdaság sokszínűsödését, ugyanakkor um, fenntartható. Itt eh, a beruházások előmozdításáról, um, export lehetőségekről van szó. Nagyon fontos az, hogy hogyan kerülnek mozgósításra a pénzeszközök a prioritásoknak megfelelő finanszírozást kell kapniuk. Ez fontos ahhoz, hogy a növekedést is előmozdítsuk. Azzal zárnám, hogy elég komoly következmények vannak. Ugye vannak különböző kereskedelmi rezsimek Nyugat Nyugat-Afrikában, amelyek között bizonyos dezintegráció figyelhető meg. Aztán bizonyos országok, Gána és Elefántcsontpart komoly gazdasági problémáktól is szenvednek, piacveszteségtől félnek, és amikor a liberalizációról van szó, 60%-os liberalizációról, akkor az egy regionális átlag. Nyilván vannak -e olyan országok, amelyek csak 15 vagy 10%-ra akartak liberalizálni, ami nem volt elfogadható. Beszéltem már a problémákról is Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Ami pedig a vámkieséseket illeti, az relatív. Nem ismerem a nigériai adatokat. Tudjuk olyan országok, amelyek gazdasági nyomás alatt állnak, és ezeket sújtja az állami bevételek csökkenése is. Szeretnénk, hogyha ez a szakbizottság támogatná azt a megállapodást, amit mi kötöttünk az Európai Unióval. Okay. Um, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt eh, hallani, hogy önök hogy látják a tárgyalásokat. Kedves kollégák, Említettem, hogy az INTA előadása, előadója itt van velünk. Először neki fogom megadni a szót. Nagyon örülök, hogy itt van Norbert Neuser, és a többiek kapnak utána a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a titkárságnak a csokit is, amit tőlük kaptam. Majd mi is bevezetünk ilyen dolgokat nálunk. Én azért jöttem ide, mert szeretem volna önöket meghallgatni. Lesz egy véleményünk, dokumentum, de szeretem volna egyéb aspektusokat is meghallgatni, véleményeket. A bizottságtól kérdeznék. Hallottam, hogy a kotonui egyezménye való kapocs létfontosságú. Erre szükség van a szociális és a környezetvédelmi sztenderdek szempontjából. Jó lenne hallani, hogy a bizottság véleménye szerint a kotonói egyezmény lejáratáról mi a véleményük? Néhányan azt mondják, hogy ez nem jelent gondot, mások azt mondták, hogy ez gondot jelent. Biztos, hogy a bizottság is gondol erről valamit másodszorban. Mert nem tudom összeegyeztetni azt, amit az ECOWAS képviselője mondott, azzal, amit a Concord, illetve a civil társadalom elmondott. A civil társadalmat bevonták, vagy pedig nem vonták be a folyamatba? Mert nekem az volt a benyomásom, hogy az ECOWAS azt mondta, hogy többé-kevésbé bevonták a civil társadalmat, viszont holland barátom a Concordtól azt mondta, hogy ez nem így van. Pedig biztos, hogy erre vonatkozóan van egy tény. A kérdés az, hogy igen, vagy pedig nem. Köszönöm. A bizottság itt van, úgyhogy válaszolni tud majd a kérdésre. A Concordot leszámítva nincs más civil társadalmi képviselő a teremben. Most Norbert Neuser a vélemény előadója kap szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a véleményeket, bár láthatjuk, hogy ezek nagyon különböznek egymástól, és ez megnehezíti a dolgunkat, ahelyett, hogy egyszerűbbé tenné, de ezért van ez a meghallgatás is. Engem az érdekelne, hogy miért nem orientáltak jobban a Kariforum eredményekhez? Miért választottak más megoldást az ECOWAS-nál? Másodszorban engem irritál a kotonóra történő utalás. Nem tudjuk, hogy annak mi lesz a sorsa, és azt se tudjuk, hogy az ecovász mi lesz majd. Van-e egyáltalán értelme erre a fennmaradó kis időre a kotonúra utalni. Emellett egyre többször hangzik el az a szemrehányás, hogy egyre kevésbé veszik figyelembe a szociális és környezetvédelmi szabályokat. Erről is szeretnék többet tudni. Ami pedig a civil társadalmat illeti és a bevonását, ez mostanáig hiányos volt. Az ECOWAS azt mondta, hogy bizonyos testületeket létrehoz majd, hogy a civil társadalmat bevonja. Hát nekem ez úgy hangzik, hogy mostanáig a civil társadalmat mégsem vonták be annyira. Ezek lennének az én kérdéseim erről. Átnyék jelentéstevő Zeller úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szakértőknek is, hogy ilyen hasznosan támogatnak bennünket. Az ECOWAS képviselője azt mondta, hogy bevonják az országokat. Akkor kérdezném, hogy én kinek higgyek neki, vagy pedig a közszolgálat, német közszolgálati televíziónak, amely az Európa magazinban az egyik csatornáján azt mutatta meg, hogy rossz fiúk, azaz az afrikai országok mit tesznek azért, hogy szabad kereskedelmi megállapodások révén az afrikai országokba érkezzen az európai termelési többlet. Fel is hoztak egy példát, Ugandát. Úgy tűnik, hogy ott lenne egy külön szabadkereskedelmi megállapodás. Gána 2009-ben önkéntes alapon ö, megkötött egy ilyen megállapodást. Gána Gánát elárasztja az európai szárnyas termelési többlet, és ezzel tönkreteszik az ottani gazdákat, illetve termelést. Ezzel vázolták azt, hogy az Európai Unió mit tehet akkor, vagy mit ér el akkor, hogyha szabadkereskedelmi kapcsolatokat fűz az afrikai országokkal. Néhány kérdés elhangzott, van még néhány napunk arra, hogy intenzíven foglalkozzunk ezzel a témával. Ha nem kapunk erőteljes kötelezettségvállalást a nyugat-afrikai országok közössége részéről, akkor elég ne, nehéz vitának nézünk majd elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm, Maria Hajbók a következő. Igen, köszönöm szépen. Nagyon sok minden kérdéses még. Hallottunk az előnyökről, de én a háttérről szeretnék többet megtudni. Például a hatásvizsgálatról, ha jól értettem, el, nem végeztek hatásvizsgálatot. Mi a helyzet, hogy összeegyeztethető ez a fejlesztési célkitűzésekkel? A hatásvizsgálatokat előzetesen kell megalkotni, nem lehet utólag benyújtani. Ez engem zavar. Másodszorban piaci hozzáférés. A világ egyik leggazdagabb régiója, azaz az Európai Unió, a világ egyik legszegényebb régiójával tárgyal. 16 országból 12 LCD ország, LDC ország, legkevésbé fejlett ország. Ők már most is rendelkeznek preferenciákkal, tulajdonképpen fegyvereken kívül mindent kedvezményeset hozhatnak be az Európai Unióba a tárgyalások alapján 75%-ban meg kellene nyitniuk a piacokat. Mi a helyzet a regionális termelés védelmével? Vannak még egyenlőtlenségek, és ez engem zavar. Másik szempont a hosszú távú fejlődési perspektíva. Mi többnyire nyersanyagokat importálunk, kakaó, gyapolt, fa, banán, olaj, ezek nyersanyagok. Az értékteremtés itt zajlik Európában. Hogyan van ez összhangban a partnerországaink fejlesztési követelményeivel? Mi viszont feldolgozott termékeket exportálunk, tehát az értékteremtés itt történt Európában. A kereskedelem túl korai liberalizációja veszélyt rejt magában a nyersanyagok további folyosítása szempontjából. Ezeket az országokat hátras helyzetbe hozza a globális értékteremtés szempontjából. Ez gond. És az országok mozgástere is csökken, nem tudják majd megfelelő módon a gazdaságaikat, a saját termelésüket védeni. Elhangzott, talán az EPA képviselője is elmondta, hogy adójövedelmektől esnek el, holott ez az országok költségvetése szempontjából nagyon fontos. Komoly problémák ezek, át kell ezeket még gondolni. A mezőgazdaság szívügyem, a mezőgazdaság a fő ágazat Nyugat-Afrikában 60%-ban mezőgazdasággal foglalkoznak, és az élelmiszerek 80%-ban mezőgazdaságból származnak. Ilyen tekintetben is nagyon nagy gondjaim vannak a mezőgazdasági nyersanyagok behozatalával. A piac liberalizációja nálunk megtört, történt, a kvótát például nálunk felszámoltak. És vannak olyan gazdák, akik úgy gondolják, hogy a jövőt Afrika jelenti, a tejport innen exportálják, de az a helyi termelést fogja nyomás alá helyezni. Már tejgazdaként 20 évvel ezelőtt is rendkívül zavart ez Európában nem tudom az árral lefedni a költségeimet. Mi lesz a helyzet az európai termelőkkel? Erre is külön oda kellene figyelnünk hangsúlyosabban. Hát ennyiben hagyom, de nekem elmondom, hogy nagyon-nagyon sok a fenntartásom és aggályom, és biztos, hogy még nagyon sok módosítást fogunk javasolni. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Még hárman, négyen jelentkeztek, maximum két percben mert csúszásban vagyunk. most Stír először. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a vendégeinknek is. Úgy gondolom, hogy számos kérdés merül itt fel. Ezek fontosak abból a szempontból, hogy az Európai Parlament beleegyezését adja vagy sem. Persze a tárgyalásokat nem nyithatjuk meg, teljes egészében, úgyhogy egy gyakorlatias kérdésre térnék. Smig asszony előadását nagy érdeklődéssel hallgattam. Nem vázolt fel egy különösebben rózsás helyzetet az epákkal kapcsolatban. Kitért a, az előnyökre és a hátrányokra. Mi lenne, az Európai Parlamentben egy negatív szavazás eredménye kihatással Nyugat-Afrikára nézve. Ezt is szeretném tudni. Aztán ami a Concord képviselőjét illeti, az ön dokumentumát is elolvastam, gyakorlatilag azt írja, hogy a nyugat-afrikai magasrangú tisztviselők úgy döntöttek, hogy 2014. június 30-án aláírják ezt az epát az uniótól érkezett nyomás miatt. Szó úr, önre a Concord szerint nyomást gyakorolta az EU. Kérem kommentálja ezt. Köszönöm. Christian Préda, majd Judith Sargentini és Pedro Silva Pereira. Christian. Köszönöm. Köszönöm minden megszólalónak. Én azt a kérdést szerettem volna feltenni, de már megkérdezték. Elég egyszerű kérdés, hogy hogyan is alakult a civil társadalommal való párbeszéd volt-e vagy sem, és ténylegesen mit jelent az, hogy kvantitatív konzultációkat folytattak, illetve illetve mit jelent az, hogy konzultációkat folytattak, ténylegesen ez mennyi konzultációt jelent. A másik pedig az, hogy nem szabad abba a csapdába esni, amelyben már többször beleestünk, hogy az Unió önmagát ostorozza, és mindenért magát tartja felelősnek, és felelősebbnek érzi magát problémákért, mint a helyi politikai elit. Mint hogyha az elsődleges felelősség az nem az adott politikai rendszeré lenne. Aztán az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségessége, ez benne van ebben az epában A felek kötelezettséget vállalnak erre, és aztán azt látjuk, hogy bizonyos politikai válságok erősen megrázzák ezeket az államokat, amelynekből kifolyólag az emberi jogok tiszteletben tartás erősen problémássá válik. És ebben a vonatkozásban sem ne, szabad nekünk magunkat ostorozni, és azt mondani, hogy Európa inkább hibás ezekért, mint sem a helyi politikai rendszerek. Köszönöm, Sargentini asszony. Yes, thank you, Köszönöm, elnök asszony. Jó néhány kérdés elhangzott már, ezeket Mária Hojbuch tette fel, de még szeretném ezt a gondolatmenetet folytatni. Hallottam az ECOWAS képviselőjétől, hogy azt nyilatkozta, hogy kevés volt az idő, és ez kereskedelmi nehézségeket idézhet elő. Úgy érzem, hogy ez egy diplomatikus, egy diplomáciai probléma, ez inkább a tárgyaló feleket illeti, de nem a politikai szférát. Itt a végső döntések politikai döntések. Az Afrikai Unió azt javasolta, hogyha az egész térséget LDC jogszabályként tekintve nem születne meg az EPA. Az Európai Unió kész volt a vto hoz menni, és egy mentességet kérni Moldova esetében, amely a legkevésbé fejlett ország Európában, hogyha arra készek voltunk, de nem vagyunk készek most ugyanezt megtenni az ECOWAS esetében, ez bizony egy probléma. Tudjuk, hogy ez hogy működik, tudjuk, hogy erről a nemzeti parlamentekben, különböző országokban nem lesz eszmecsere, nem, soha, mert hivatalosan erre nincs szükség. De mi itt megvitatjuk, és szörnyű helyzet áll elő így, ugyanis úgy tűnik, hogy mi jobban tudjuk, hogy milyen a helyzet, mint az afrikai országok. Meg kellene hallgatnunk a saját országainkban a civil társadalmat, mert ők szoros kapcsolatban állnak a nyugat-afrikai civil társadalommal, Örülnék neki, hogyha lenne egy nemzeti vita, vagy egy eszmecsere a nemzeti parlamentekkel. Önök közül néhányan most Fidzsin jártak, beszéltek az AKC parlamenti képviselőkkel. Gyakran ők azok, akik azt mondják nekünk, hogy nem elégedettek azzal, ahogyan sor kerül az EPA megállapodások tárgyalására. Tehát ezért nem kellene ezt a paternalista megközelítést követnünk, ha egyszer azt állítjuk, hogy ez egy nem jó megállapodás. Elnök, köszönöm. Pedro Silva Pereira. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament mindig nehéz helyzetbe lavírozza magát, amikor egy hosszú tárgyalási folyamat végén döntenie kell arról, hogy igent vagy nemet mond egy megállapodásra, és el kell döntse, hogy életképes ez a megállapodás, főleg akkor, amikor 16 másik országgal kerül sor a tárgyalás. Úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell vennünk, figyelembe kell vennünk az ő álláspontjukat is. Nagyon fontos kérdések hangzottak már el, én mindössze két kérdést szeretnék feltenni és talán arra kérném a vendégeinket, szakértőinket, hogy segítsenek az értékelésben. Annak érdekében, hogy egy ilyen megállapodás a fejlődésnek kedvezzen, fontos, hogy aszimmetrikus legyen. A kérdés az az, hogy kellően, kellő mértékben aszimmetrikus-e. Vagyis a liberalizáció mértéke ez fenntartható-e a fejlődő országok gazdaságai szempontjából, és az átmeneti időszak kellően hosszú-e. Elhangzott az is, hogy a bevételek kiesése, a kiesett vám jövedelmeket kompenzálni fogják a különböző együttműködési programok, vagy más forrásokból lehetne ezt a kiesést kompenzálni Tudjuk, hogy vannak együttműködési programok, de megint csak ugyanaz a kérdés merül fel, hogyha ezen alternatív, ezen alternatív források vajon elegendőek-e, hogy kompenzálják a vámjövedelmek kiesését. A hatás tanulmány valóban fontos lenne a parlament számára, fontos lenne, hogyha készülne egy tanulmány arról, hogy milyen következményekkel járhat ez a megállapodás. Elhangzott már egy másik fontos kérdés is, arról, hogy milyen következményei lenne, lennének annak, ha nem jön létre megállapodás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót a vendégeinknek, az Európai Bizottság is itt van, három név szerepel itt a papíromon. Galina asszony a Digitrate-től, Gyorgo Kokicsi és a DigiDefco részéről is. Valaki nem tudom, hogy mindenki hozzászólhat-e. A DigiTrade-et talán először. Pár perc erejéig. Átadom majd a szót kollégáimnak. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket. Természetesen válaszolunk majd a délután során elhangzott kérdés közül néhányra. Először is azt kell mm, lássuk, hogy ez egy fejlesztés párti megállapodás. Az eszmecserénk során az látható, hogy talán érdemes volna egy technikai egyeztetést tartanunk, amelyben megvilágíthatnánk azt, hogy miért szolgálja valóban ez a megállapodás a fejlesztés érdekeit. Hosszú távú kötelezettséget vállaltunk, hogy pártfogjuk ezt a régiót, ez a szerződésben is szerepel, az 54-es cikk 3-as bekezdésében. Számos elemet ismertettek már, de ami a fiskális bevételek kiesését illeti, ott van a 60-as cikk, amelyben kötelezettséget vállalunk annak érdekében, hogy kiigazítsuk a bevétel kiesést és a közelmúltban készült is egy tanulmányunk, egy tanulmány a Világbank részéről, amely rámutat arra, hogy az EPA jelenlegi struktúrája alapján, hiszen a régi hatástanulmányok nem időszerűek, de a jelenlegi struktúrája alapján egy olyan nagy gazdaság, mint Nigéria esetében a bevétel kiesés a folyamat végén, tehát 20 évvel később körülbelül a bevételek 0,8%-át jelenti majd, a folyamat elején nulla, nulla körüli. Tehát jó lenne, hogyha tarthatnánk egy technikai egyeztetést, egy technikai ülést a részletkérdésekről. Az exportra kivetett adók, szintén nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy ezek is lényegesek. Az LDC országok csatlakozni akartak, hiszen itt nem pusztán arról van szó, hogy regionális bánásmódban részesülnek, hanem egész egyszerűen vannak eredett szabályok, amelyek kedvezőek számára a amelyeket olyan szabályozás, amelyet például Kelet-Európában is biztosítottunk. Ami pedig a, a baromfi tenyésztést vagy a tejtermelést illeti, ezt kizártuk. Az EPA-ban van egy biztosíték, ami azt tartalmazza, hogy még ha ki is zárnak egy terméket és nem állíthatják meg az importot, ez nem az európai importot fogja érinteni, hanem egyébként főleg Brazíliából származik a baromfi. És egy másik lényegi kérdés Kotonó kapcsán. Elnök asszony említette, hogy ezek a megállapodások Kotonúhoz kapcsolódnak. Ebből látszik, hogy Kotonú számunkra a megállapodások nagyon fontos részét képezi. Szeretném azt is leszögezni, hogy Kotonú egy monumentális struktúra. Ler említette, hogy ott van a gyermekmunka, korrupció, bármilyen témát tartalmaz, tehát egy remek struktúra Önök jogosan aggódnak a 2020-as lejárata miatt, amikor is hatáját veszti. A partnerek, akik aláírták ezt a megállapodást, nyilván nem feltétlenül boldogak, emiatt, de itt ma hatályban van kotonú. Hogy ez mit jelent jogi értelemben véve, ennek van egy némileg árnyalt vonatkozása, Mondhatnám persze, hogy majd, ha hatályt veszti Kotonú, akkor a fenntartható fejlesztési fejezeteket újra tárgyaljuk, de ami ennél lényegesebb az az, hogy aláírtunk olyan megállapodásokat, amelyekből kiderül az, hogy Európa ezen lényegi aspektusokra építve írja alá megállapodásokat, és ezek alapján megfelelő intézkedéseket tudunk foganatosítani, hogy ez a jövőre nézve mit jelent, ezt egy jó ügyvéd ki tudja fejteni, a jogos elvárás tudni azt, hogy lesz-e kotonú vagy sem. Tehát azt hiszem, hogy itt egy nagy félreértés van. Ha valami hatáját veszti, ma azt mondjuk, hogy ez már nem az, amit mi aláírtunk. Végeredményben azt hiszem, hogy nem lenne szabad ebből egy problémát csinálnunk, mert ha a kotoli megállapodásnak lesz egy utóda, erről nem tudok nyilatkozni, hiszen minden elképzelhető, de a ma aláírandó megállapodás úgy lesz aláírva, hogy az alapvető elemeit tiszteletben tartják. A 215-ös cikk alapján egyébként mindig lehet korlátozó intézkedéseket alkalmazni. Van számos eszközünk tehát, amelyek széles körűek. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Mindenesetre szeretnék még megjegyezni valamit. Ha már itt vagyok az Európai Parlamentben, nagyon fontos tudnunk, hogy ahogyan azt Smig asszony is elmondta, van egy elem, ami, ami nehéz, ez pedig a megállapodások nyomon követése, és ez egy kérés is, amit szeretnék megfogalmazni. Van egy parlamenti közgyűlés, ott van a civil társadalom, egy megfigyelő központ. Tudnának-e segíteni a monitorozásban? Szerintem a parlamentnek ebben, a, ebben komoly szerep juthat, hiszen valóban ez egy olyan terület, a, ami, ami fontos. Én büszke vagyok erre a megállapodásra, szerintem ez teljes mértékben eleget tesz a politikai elvárásoknak, a koherenciának, de csak olyan jó lesz, amilyen jó elemeket bele tudunk vinni ebbe. Jó lenne, hogyha Defkotól is kollégánk hozzászólhatna, hiszen a mezőgazdaság támogatás nagyon fontos. Elnök, valóban, ha lehet, akkor nagyon gyorsan. A fejlesztési aspektus a lényegi kérdés. Önök értékelték, a DigiDefco mit mond erről? Um, nagyon gyorsan összefoglalom. Ami a fejlesztési részt illeti, az első dolog az a további védelem, tehát további alapok, pénzek. E, ami a e, programozását illeti, a e, koherencia és a kötelezettségvállalások világosak. 2014. januárban meg lett határozva a Zekovasszal kapcsolatban, ami, ami azt jelenti az energetika, a közlekedés, a regionális integráció, agrárium, azok gyakorlatilag prioritást élveznek. A kísérő programban pedig a tanács áprilisban mondta ezt ki, 6,5 milliárdos társult pénzek lesznek, tehát kísérő pénzek, amelyek alapvetően az európai intézményektől származnak, illetve egy egymilliárdos összeg a banktól, a fejlesztési banktól, két milliárd pedig a tagállamoktól. Az Európai Bizottság pedig különböző eszközök révén de leginkább bilaterális eszközök révén, valamint a regionális eh, borítékból kifizetve eh, fizeti ki eh, azt a több mint három milliárdot, tehát ez főleg a kistermelőket fogja megsegíteni, de nem csak őket, hanem a, a közlekedési ágazatot is. Tehát itt ugyan az, magában az EPA-ban nincs plusz pénz, de az európai e, fejlesztési alap az egyértelműen úgy lett összeállítva, hogy e, végigkísérje ezen az úton az ECOVAS országokat, támogassa e, ezeket a folyamatokat. és nyilvánvaló, hogy a legfontosabb nyugat-afrikai ágazatokat külön meg fogjuk segíteni a kétoldalú és regionális programjainkból, amelyek egy része egyébként is tematikus. Köszönöm. Nagyon röviden kérem, először szólj, úrnak adom meg a szót, és aztán Smigasszonynak. Nagyon, nagyon egyértelműen a tárgyalások több szintjén bevontuk a civil társadalmat. Ezt újra megismétlem bevontuk a tárgyalási álláspontok kidolgozásába a civil társadalmat, és a tárgyalások különböző szintjein is részt vettek a civil társadalom képviselői. A tárgyaló delegációban pedig a regionális civil társadalom képviselői voltak ott, tehát a konzultáció kiterjedt az egész civil társadalomra. Ugyanakkor értsük meg egymást, a nyilvánvaló, hogy a piachoz való hozzáférés az, az kritizálható. Amikor azt mondjuk, hogy csak 15%-os a piacnyitás, akkor az nem egy komoly piacnyitás. Gambia, Libéria nagyobb mértékben teszik ezt meg, vannak olyan országok, amelyek 70%-os liberalizációt írnak elő, illetve engedélyeznek tehát eltér, és az csak egy átlag, az az összeg, vagy az a százalék, amit szoktunk emlegetni. Tehát ez egy regionális átlag, ez nem azt jelenti, hogy minden ország ilyen mértékben liberalizál. És a másik dolog, amit ki kell mondani, hogy az összes agrárterméket gyakorlatilag lehet védeni, tehát nincs ott kötelező liberalizálás. Emellett abban is megállapodtunk, hogy a nettó pénzügyi kiesést kompenzáljuk, lesz finanszírozás, ahogy azt az Európai Bizottság is most mondta, a fejlesztési eh, területen is eh, ott eh, a sokszínűsödése a gazdaságnak, infrastruktúra, ezeket is lehet támogatni, illetve az adó rendszer technikai megtámogatásáról is szó van. Emellett hogyha nem írjuk alá ezt az epát, akkor az egész együttműködésünk az széteshet. Ez egy regionális gazdasági térség, amely felszámolta a vízumokat, ahol vámközösség van, vámunió van, tehát vagy gyorsan ezt most meglépjük, vagy azt, azt kockáztatjuk, hogy szétesik a, az uniónk, illetve az ECOVASZ. Azt gondolom, hogy ezzel a nagy részére válaszoltam a kérdésekre. Ami a modelleket és tanulmányokat illeti, egy csomót végeztünk ebből. Az Európai Unió, a Világbank is elemezte ezt, és a, a, a kifutása a dolognak összességében pozitív. Schmidt hogy köszönöm egy kicsit úgy érzem, hogy félreértettek engem. Azt gondolom, hogy az epók, epák azok gyakorlatilag lehetőséget adnak, eh, bár differenciáltan kell megközelíteni azokat, és vannak bennük olyan eszközök, amelyek révén a problémákra is eh, lehet valamilyen módon reagálni, illetve azokat megoldani. Ez a, magában az anyagban szerepel. A százszázalékos eh, piaci hozzáférés az olyasmi, amit semmilyen más fejlett országcsoport nem ad meg. Ahogy is mondta, megfelelő az aszimetria, de egyébként is ott van a monitorozási eszköz, és én is úgy gondolom, hogy a parlamentnek ebben szerepet kell játszania. Tehát van monitorozás akkor, hogy, és van, amennyiben probléma van, akkor megvan a rugalmasság is, hogy erre reagáljunk. Két dolgot tennék még ehhez hozzám. Ami a vám, kivét, a vám bevétele kiadását, eh, ki, ki eh, eh, kifutását illeti, illetve bevétel kiesést illeti, az, az gyakorlatilag majd 20 év múlva derül ki, mert ugye akkorra lépnek életbe ezek az intézkedések teljes mértékben. De a második dolog az az, hogy az adóreform egyébként is szükséges, mert nagyon rossz az, hogyha egy ország állami költségvetése nagy részt a vámbevételektől függ. Egy ilyen vámbevétel függőség az gyakorlatilag a regionális együttműködést is gyengíti. Szojúr a következményekkel kapcsolatban is elég ékes szóló volt. E, EPPA nélkül a regionális együttműködés is veszélybe kerül, mert ebben a regionális együttműködésben vannak olyan fejlettebb országok, amelyeknek szükségük van az Európával való megállapodásra. Tehát azt gondolom, hogy ez az EPA egy olyan dolog, amit ki kell próbálni, meg kell próbálni. Concordtól egy utolsó szót. Az önök elemzése nem volt megfelelő mert itt azt hangzott el leginkább, hogy ezek az országok tényleg akarják ezt a megállapodást, és leginkább előnyös rájukra nézve. Nem ez az, el, nem ez az utolsó nem ez az utolsó vitánk ebben a kérdésben. Néhány dologra én is kitérnék, néhány kérdésre válaszolnék. Fjöller úr kérdése a civil társadalom részvételéről. Valóban ott volt a civil társadalom, lehet, hogy jobban, mint más régiókban is tehát eh, Szoly ural ebben egyetértek. Nyilván van különbség eh, a között, hogy részt veszel, vagy megkapod, amit akarsz. Eh, itt azt lehet elmondani, hogy a, a, a vitában, illetve a folyamatban részt vettünk, de hogy mennyi valósult meg abból, amit mi szerettünk volna, az egy másik kérdés. Tehát a civil társadalom részt vett valóban. Aztán volt Noizer úrtól egy kérdés a Kari Fórum EPA-val kapcsolatban. Ezt összekötném a megbízható hatástanulmányok kérdésével. A Cariforum EPA-nál e, megvolt az öt éves felülvizsgálat, és az hozta ki, hogy az EPA igazi eredményeit nagyon nehéz e, megbecsülni, mert ezzel egy időben zajlott a gazdasági válság is. Ami a kereskedelmi statisztikákat illeti, vannak pozitív eh, hatások, például a Dominikai Köztársaság bizonyos eh, termékek vonatkozásában tudott exportálni, illetve Karifórum eh, exportok, például rizs exportok növekedtek ugyanakkor, a régión belüli kereskedelem kevésbé volt érintve, ami már pedig ez az EPA-nak az egyik célkitűzése. Emellett a szegénységre, a környezetre és a munkajogra gyakorolt hatás is kérdéses. E, e, vagy nem történt változás, vagy pedig az adatok nem álltak rendelkezésre, hogy igazán elemezzük a hatásokat. Tehát a Kári Fórumból következtetéseket levonni nem nagyon lehet. Tehát a Kári Fórum ebben az értelemben nem modellje Nyugat-Afrikának. Mégis érdemes odafigyelni rá, az öt éves felülvizsgálat egy fontos dokumentum, amelyet komolyan kell venni, és nyilván majd meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami tanulságként levonható abból. Ami az adatokat illeti, én egyetértek azzal a bizottság képviselőivel, aki azt mondta, hogy a világbanki tanulmány eh, a eh, rendelkezésre áll a vámbevételek kiesásáról. Én úgy tudom, hogy ez a tanulmány Nigériával foglalkozik, de ez a régió nem csak Nigériából áll. Vannak eh, olyan országok, ugye Libéria, Guinea, amelyeket az ebola érintett a közelmúltban. Mik ennek, mi az egyezmény meg hatása ezekben az országokban, vagy akár Maliban? Én nem láttam tanulmányt, tanulmányt arról, hogy az EPPA-nak milyen hatása lenne ezen országokra. Volt egy másik tanulmány Gánáról, e, ezt a holland külügyminisztérium készítette el, Gána egyébként az egyik erős ország itt gazdaságilag ebben a tér térségben. A holland tanulmány azt mutatta ki, hogy az EPA növelheti a regionális eltéréseket, különbségeket Észak-Gána és Dél-Gána között. Tehát e, egy rigorózus elemzésre van szükség mindenképpen, a tényekre kell támaszkodnunk, és meg kell vizsgálni, hogy milyen hatása lesz ennek a megállapodásnak nem csak Gánában és Nigériában, hanem a többi országban is. Ami az adóbevételeket illeti, persze azt is figyelemmel kell kísérni, hogy mik lesznek a tényleges bevételkiesések, és milyen kompenzációk érkeznek az Európai Unió részéről, hogy ezek egyáltalán összhangban lesznek-e. És köszönöm a nyílt meghívást Galina asszony részéről, részéről, hogy részt vehetünk a monitoring folyamatban. A civil társadalom a közös konzultatív bizottságban, a Kariforum régió vonatkozásában ezt már most is teszi, és amennyiben az EPA Nyugat-Afrikával hatályba lép, eh, akkor valóban a civil társadalomnak részt kell vennie a monitorozásban is. Ami az agrártermékeket illeti, az elnök most itt megszakítja, sajnálatos módon mindenre nincsen időnk, mert ezzel még majd foglalkozni fogunk. Norman, van valami fontos, amit mondani szeret? az utolsó dolog lett volna ez az agrártermék? Igen. Akkor az agrártermékek azt gondolom, hogy e, ezekre is kiterjed, ki kell, hogy terjedjen a hatástanulmányok. Az ECOVAS képviselője azt mondta, hogy agrártermékek vonatkozásában ők teljesen elégedettek, én pedig úgy tudom, hogy a tej azt mondtam, hogy azt, hogy az agrárágazat az meg lesz védve, ezt mondtam. Igen. E, kivéve a tej, tejpor ágazatban, illetve bizonyos tejtermékeknél, ahol vannak aggályok. Nos, mondja az elnök, köszönjük, hogy felvetették ezt a e, kérdést. Ugye a jelentésről majd még össze szó lesz. E, köszönöm a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek. A bizottságnak is köszönöm néhány percünk van, 15 percet adtak még a tolmácsok a 16-os pontra, nemzetközi klímaváltozás, Párizsi konferenciához nyújtott, illetve a Párizsi konferenciával kapcsolatos álláspontunk. A 15-ös halkan menjenek el, akik távoznak, mondja az elnök, és kalapáccsal üti az asztalt kedves kollégák, engem nem zavar, hogyha beszélgetésbe elegyednek, de ezt kint tegyék, mert mi folytatnánk, kérem a kollégákat, hogy csendben távozzanak. Tehát, kedves kollégák, tényleg nincs sok időnk. Én azt fogom javasolni, hogy egy előzetes vitát folytassunk le a módosítók lejárta előtt, és júliusban legyen egy mélyebb, egy alaposabb vita erről. Elnézést Kérem, tegyék fel. Mm, valójában a fejhallgatóval gyakran még azt is jobban hallják, azt a nyelvet is jobban hallják, amit egyébként értenek. E, azt mondtam éppen, hogy a tolmácsok nagyon kedvesen 15 perc e, ráadást engedélyeztek nekünk, e, de nem akarom teljesen kihasználni őket. Én azt szeretném, hogy most egy rövid vitát tartsunk a módosítók beadása előtt, és eh, júliusban pedig, amennyiben szükséges, akkor egy részletesebb vitát tarthatunk. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés idő maradt rá, mert nagyon fontos témának tartom, tehát most egy rövid vita legyen, eh, próbáljuk meg most azonosítani azokat a pontokat, ahol Zaborszka asszonynak az anyagát eh, módosítani akarjuk. Zaborszka asszony nincs itt, ő a reportőrünk, Stír, úr fog beszélni az ő nevében. Sure, unfortunately. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Zabaszka asszony nem tud ma itt lenni velünk. Megkért engem arra, hogy olvassam fel azt, amit ő elkészített. Úgyhogy megpróbálom a lehető leggyorsabban felolvasni, de úgy, hogy azért mégiscsak érthető legyen. azok az erőfeszítések, hogy az éghajlatváltozás költségeit eh, felszámoljuk, messze menő eh, következtetéseik vannak következményei vannak, de az ágazat, a nemzetközi kereskedelem és a ö, diplomácia ö, nagy kívásokkal küzd. A konferencia fontos szerepet tölt be a fejlesztési politikánkban az ezzel kapcsolatos okokról két pontban beszélhetek. Egyrészt az éghajlatváltozás a legkevésbé fejlett országok számára a legveszélyesebb, hiszen nekik nincs eszközük arra, hogy a negatív hatásokat a környezetükben kivédjék. Így ezek az emberek egyre nagyobb kockázatokkal küzdenek, vízhiányjal, valamint éhínséggel, alultápláltsággal másrészt pedig más országokban, például a szigetországokban a területből veszítenek a víz térnyerése miatt. A technológiákra kell hagyatkozni, de ezeknek lehet, hogy magas a széndiokszid kibocsátása. Az ilyesfajta technológiákat a szegény országok nehezen tudják új technológiákkal kiváltani. A az intézkedéseknek figyelembe kell vennie azt, hogy a fejlődő és legkevésbé fejlett országok milyen helyzetben vannak. Kérném, a javaslataimat támogassák. A fejlődő világ sérülékenységét figyelembe kell venni, és azt is, hogy ez összefüggésben van az erőforrások szükségével, a migrációval és a szegény helyzettel. Az üvegházhatású gázok csökkentésével várható, hogy a migránsok helyzete a földközi tengeri térségben ne eszkalálódjon. Ezért kell kérnünk a fejlődő országokat arra, hogy a párizsi megállapodás célkitűzéseit próbálják megelérni A Palméri jelentés ambiciózus és további üvegházhatású kibocsátás csökkentést követel 2030-ra a 20%-ról. A kérdés az, hogy realista ez az elképzelés Európában, ahol szintén nagy a munkanélküliség, és a gazdasági válság hatásaival küzdünk. A mi felelősségünk az, hogy párbeszédet folytassunk a szegény fejlődő országokkal, és támogassuk őket erőfeszítéseikben. Ilyen szellemben ö, állok elébe az együttműködésről a tervezet kapcsán, és ezzel vége van annak a szövegnek, amelyet Zoborszka asszony adott át nekem. Köszönöm. Emlékeztetném a kollégákat arra, ami már elhangzott. Nem kell módosítanunk a célokat, mert az MVI szakbizottság dolgozik a számokon. Világos üzenetet kell megfogalmaznunk. Tavaly nagyon sok módosító indítványt küldtünk el nekik, és egyik sem ment át. Ezért világosabb üzenetet kell közvetítenünk összpontosítsunk a hatáskörünkbe tartozó kérdésekre, és akkor nagyobb az esélye annak, hogy elfogadja a másik szakbizottság is. Hát tudjuk, hogy mi volt a tavaly, mert már tavaly is itt voltunk, tehát tudjuk, hogy hogy működik ez az egész. Sorry. Step first and then you, Maria. Step, yeah, a... az első, mert ő az árnyék előadó szocialisták részéről. Igen, köszönöm, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért, és köszönöm Stíl úrnak is, hogy elmondta, a véle, hogy átadta az Oborszka asszony üzenetét. Nagyon röviden, a lényeg, ami az éghajlatváltozás problémáját illeti, és a küszöben álló konferenciát létfontosságú, hogy a fejlődést ne további problémának tekintsék. Tudjuk, hogy az éghajlatváltozás és a környezetvédelem egy kalap alá tartozik, és hogy eredményeket kell elérnünk. Az éghajlatváltozás valamint az ökoszisztémák, az él, a bolygón való élet védelme témájában is. Oda kell figyelnünk külön azokra, akik a leginkább kivannak téve az éghajlatváltozásnak, ők a legsérülékenyebb csoport. Európában, Észak-Amerikában foszilis erőforrásokra hagyatkoztunk. Ez volt a mi étrendünk, és ezért felelősségünk odafigyelni a fejlődésre, nem szabad a bolygót szennyezni, ez az egyik legkeményebb feladatunk főleg akkor, hogyha mi magunk is ezt prétikáljuk, de közben előtte évtizedekig ezzel szemben cselekedtünk. A szakpolitikájánkban a fejlődő országokat bátorítanunk kell, hogy ugyanúgy járjanak el, mint mi. Van egy biztonsági vetülete is ennek a kérdésnek. Hangsúlyozni kell, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák, a szántóföldhöz, a vízhez való hozzáférés hiánya, azok a problémák, amelyek a fejlődő országok küzdenek, hosszú távú kihatásúak. A múlt héten azt mondták nekünk, hogy ha valaki nem tud vacsorát főzni a családjának, akkor nagyon nagy valószínűséggel fordul majd segér másokhoz. Tehát a szegénység növekszik. Csodálatos, hogy elismerjük azt, hogy a leginkább sújtottak a szegény országok, a fejlődő országok, a legkevésbé fejlett országok. Egy kicsit erőteljesebben fogalmaznék ebben a kérdésben és jó az is, hogy összekötjük az éghajlatváltozás kérdését a földközi tengeri menekültek kérdésével. Az éghajlatváltozás nem csak azt jelenti, hogy egy kicsit melegebb van, szociális problémákat is eredményez, és ezért annyira fontos ez a jelentés. Köszönöm, Maria Hajbó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, amit Zaborszka asszony elkészített. Nagyon fontos dolgokat emelt bele. Az SDG-ket állította a középpontba, és hangsúlyozza, hogy az SZDG-ket nem áshatjuk alá, ha nem érjük el a két százalék, a két fokos hőmérséklet emelkedése kapcsolatos célt. A migrációval, migrációt is érintette, ezt lehetne részletezni, de jó, hogy belekerült, és talán még egy aspektus, ami nem került a jelentésbe, de ami szerintem a Deveszak Bizottság feladata, ez a COP21, egy kitűnő, kitűnő lehetőséget jelent, hogy az ENSZ 2015 utáni munkáját összekapcsoljuk az éghajlatváltozással. Mm, itt ez egy horizontális téma, ami összekapcsolódik a fejlesztéssel is, és egy további lényeges pont az éghajlat változás finanszírozása is a Párizsi konferencia középpontjában áll, hiszen megbízható finanszírozás nélkül a fejlődő országok a, nem tudnak eleget tenni az éghajlatváltozás következményeinek enyhítésével kapcsolatos kötelezettségeiknek. Tehát itt is kapcsot kell létrehoznunk. És egy lényeges pont még, amit szeretnék megemlíteni, ez az a fejlesztési együttműködés. Az Európai Uniónak nagyobb támogatást kellene biztosítania a fenntartható mezőgazdaság terén, a fejlődő országoknak, hogy jobban megbírkozzanak az éghajlatváltozás következményeivel. Ezek azon országok és az ottani mezőgazdaság, valamint az abban dolgozók, akiket leginkább és legjobban érint az éghajlatváltozás. Ezt is bele kellene építeni ebbe a jelentésbe. A kis mezőgazdasági termelők, az ökogazdálkodás a bio gyakorlatok szintén egy fontos összefüggés az éghajlatváltozás, valamint a fejlesztési együttműködés között. És ennek mentén fogunk módosítókat kidolgozni, de azt hiszem, hogy igenis a fejlesztésre kellene összpontosítanunk. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Mások nem jelentkeztek. A bizottság is itt van. Madame Klim, Klim részéről. Thanks very much. Köszönöm, elnök asszony, köszöntök mindenkit, megpróbálok röviden fogalmazni, mert egy kicsit kifutottunk az időből. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és köszönetet mondani a bizottságnak ezért a jelentésért, ezért a véleményért. A vélemény azt tükrözi, hogy jól átlátják az éghajtváltozásra kapcsolatos kihívásokat. Az asszály, az előreláthatatlan mező, meteorológiai jelenségek csak súlyosbítják a az éghajlatváltozás következményeit és az ezzel járó egyenlőtlenséget. A Párizsi COP21 konferencia egy nagyon komoly lehetőség lesz számunkra, hogy kezdeményezzük a az alacsony szénkibocsátás felé való átállást, és ez minden országra érvényes lesz. Tehát nem lehet kibújni a felelősség alól azáltal, hogy két csoportra osztjuk az országokat. Alkalmazni kell azon elveket, amelyek az ENSZ éghajlat egyezményéből következnek, és ezért robusztusabb választ tudunk adni az éghajlatváltozások kapcsolatos kihívásokra. A klímadiplomácia elhangzott, illetve ennek különböző formái. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a létező szinergia hatásokat az éghajlat változási és a fejlesztési menetrend között a lehető legjobban kihasználjuk. A fejlett országok felelősek a kibocsátások nagy részéért, de ez azt is jelenti, hogy a legkevésbé fejlett országok, a leginkább sérülékeny országok, amelyek kezében általában a legkevesebb eszköz van, aránytalanul nagy kihívásokkal néznek szembe, és éppen ezért készek kell legyünk arra, hogy a végrehajtást az ő esetükben támogassuk. Ez pedig a klímatárgyalások során egy fontos kérdés. A vélemény azt is említi, felszólítja a tagállamokat a kollektív 100 milliárdos kötelezettségvállalásra. Ez egy olyan terület, ahol nagyobb átláthatóság szükséges a kommunikációban, mert gyakran eltérő módon prezentáljuk az adatokat. Tehát arra ösztönözném az Európai Parlamentet, hogy ez nem csak a finanszírozás, hanem az átláthatóság szempontjából is előtérbe kerüljön. Ha nem vagyunk képesek arra, hogy megbízunk egymás erőfeszítéseiben, akkor nem tudunk majd eredményeket felmutatni. Tehát a bizalomépítés, átláthatóság, ezek mind nagyon lényeges elemek, és örülök, hogy ezek tükröződnek ebben a véleménytervezetben. Nem tudom, hogy kollégám a DigiDevCo-tól szeretne ez valamit hozzátenni. Uh, thank you very much. My name is Christiana Paska Palmer, and the head of the Climate Change and Natural Resources. Köszönöm, én vagyok a DEFCON belül a klímaváltozási osztály vezetője, és köszönöm az elnökasszonynak, hogy meghívott bennünket is. Eh, hozzáadva valamit ahhoz, amit Alina mondott, eh, finanszírozás valóban központi eleme ennek az egész vitának, és a magunk részéről tényleg mindent megteszünk, hogy így fogalmazzak. 14 milliárd 2010, eh, tehát 2014 és 2020 között 14 milliárd eurót költünk klímaváltozáshoz kapcsolódó fellépésekre, ami azt jelenti, hogy évente két milliárd euró áll rendelkezésre. Ez ennek nagy része nyilván a legkevésbé fejlett országok támogatására lesz költve, mert ők vannak leginkább kitéve a klímaváltozás hatásainak. A klímaváltozás és fejlesztés gyakorlatilag ugyanannak az érmének a két oldal, nem lehet ezeket elkülöníteni egymástól, legalábbis a mi megközelítésünk ez. Szintén fontos, az innovatív finanszírozás kérdése, és azzal is tudjuk majd növelni az oda hatását. Tudjuk, hogy 2007 óta 1,3 milliárd euróval 25 milliárd eurót sikerült mobilizálni, aminek a duplájára számítunk ebben a ciklusban. Az elnök asszony egyszerre beszél a bizottsági hölgyel. A, még egy dolog, mi szeretnénk a klímaváltozást beemelni az összes többi szakpolitikába, itt elsősorban az agráriumra gondolok, amelyek tényleg összefüggenek, tehát a mezőgazdaság és a klímaváltozás. Köszönöm, hogy az elnök. A e, módosítók benyújtásának határideje július 2, a szavazásra a nyári szünet után kerül sor, tehát szeptember 3-án, nem pedig augusztus 31-én, és e, sokan azt mondták, hogy ne augusztus 31-én, vagyis a szünet utáni első napon rögtön szavazzunk. Miután egyéb napirendi pont nem állt rendelkezésre, nincsen, ezért befejezzük. Az elnök asszony külön megköszönni a tolmácsoknak a munkáját és a ráadást. A kollégák, a következő ülésünk az július 14-én lesz kedden, a hétfőülést töröltük. Köszönöm még egyszer a kollégáknak és a tolmácsoknak. Yeah, Thank you. We, it was an opportunity to do some quiet work.